kialakítását, kidolgozását. Ami a földfémeket illeti például, beszéltem több ipari szereplővel, ők a nanotechnológián dolgoznak, a nanoanyagokkal dolgoznak, annak érdekében, hogy alternatív megoldásokat tudjanak kidolgozni a ritka földfémek számára. Nagyon fontos tehát, hogy az innovációt is hangsúlyozzuk, előmozdítsuk. A negyedik pont a mutatók kialakítására vonatkozik, mind a tagállamokat, mind a bizottságot felhívom arra, hogy gyorsítsák fel ezt a folyamatot. Az ötödik pontban pedig arról esik szó, hogy a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatáját kiterjesszük. Azt gondolom elengedhetetlen, hogy a tervezés, a termékek tervezése révén el kell érni azt, hogy a termékek teljesítménye növekedjen. Ez nagyon fontos az erőforrás hatékony Európa számára, tehát ennek a hatáját kell kiterjeszteni. Ezek a kiemelt intézkedések természetesen nagyon nehéz volt meghatározni ezt az ötöt, mert tudom, hogy vannak más egyéb fontos kérdések is, akár 10-20-at is felsorolhatnánk, de hát a terjedelem miatt ötre kellett szorítkoznom. Emellett a jelentés egyéb fontos elemei a zöld közbeszerzések, a fogyasztók szerepét is hangsúlyozza a szöveg. A múlt évben volt egy Euróbarométer felmérés, miszerint a fogyasztók nagy hajlandóságot mutatnak az iránt, hogy részt vegyenek az újrahasznosítás előmozdításában. A fogyasztók több mint kétharmada nagyon lelkesen vesz részt az ilyen jellegű intézkedésekben. Emellett a az adóztatást a munkától, munka felől el kell mozdítani a szennyezés felé. A, ide tartozik a GDP-n túlmutató mutatók kidolgozása is. Kidomborítottam az ökoszisztémákat, a biodiverzitást is. Nyilván van körülbelül még négy oldalnyi módosítóm is. Nagyon nehéz négy oldalban lefedni egy ilyen széles témakört. A módosítókat a jövő héten tudom majd ismertetni. Bízom benne, hogy a szakbizottság segít majd nekem abban, hogy betöltsük együtt a hézagokat, amelyek még feltárulkoznak a jelentésben. Várom a javaslatokat, de végezetül, és most ugye be is fejezem, elnök úr, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy próbáljanak meg az általam felvázolt szöveg struktúráján belül gondolkodni. Próbáljunk meg ragaszkodni, kitartani a kiemelt intézkedések mellett, ezen öt intézkedés mellett. Fontos ez azért, hogy politikai értelemben fontos legyen a dokumentum, nagy hordereje legyen. Mind a tanács, mind a bizottság számára is fontos ez, hogy igazi prioritásokat határozzunk meg, és remélem, hogy ezt támogatni tudják. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Most áttérünk az eszmecserére az árnyék előadókkal. Elsőként Karl Heinz Florenz, utána pedig Judith Merkis kap szót. Igen, Gábrándi kolléga, köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást keltett az ön által benyújtott tervezet. Vannak ugyan még megbeszélni valók, de nagyon is támogatom, hogy a bizottság által nagyon szigorúan megszabott utat elhagyta, és egy új megközelítésmódot választottat, ami új megvilágításba helyezi a dolgokat. Én ezt helyesnek, helyén valónak tartom, és kifejezetten támogatom azt, hogy a rendelkezésre álló számadatok hiányossága miatt nem csábulunk el arra, hogy rettenetes mennyiségű módosító indítványt nyújtunk be. Az a megközelítés, amit itt Gerbrandi úr hozott, az veszélybe kerülne ezzel, és ezt el kellene kerülni. Van bizonyosan néhány olyan pont, amelyhez ragaszkodnék. Ezek a központi területek, ezek nézeteket osztom. Így például a másodlagos nyersanyagok piacának a támogatása, ez nagyon fontos számomra már hosszú idő óta, és ezen talán nem voltunk annyira sikeresek, mint amennyire szerettünk volna azok lenni. Úgy gondolom, hogy a Schengeni térséggel egy jó megközelítésmódot hozunk ezen a területen, és meg kell fontolnunk azt is, hogy az adóztatás kérdését hogyan rendezzük, anélkül, hogy azok nyerjenek, vagy azok kerüljenek többségbe, akik itt az adóztatást meg akarják szüntetni. Úgy gondolom, hogy ha az adóztatásnak van pozitív hatása, akkor azt figyelembe kell vennünk. Fejtörést okozott ugyanakkor nekem a környezetbarát tervezésnek a kérdése, ugyanis a számlákban, végszámlákban, vagy bármilyen számításokban a környezetvédelem mi tervezés, a környezetbarát tervezést figyelembe kell venni. Nem feltétlen kell, hogy erre sor kerüljön. A fiam egy faiskolát működtet, és hogyha ott egy hektáron ezer fát növel, és eladja azokat egy városnak, hogy azokat kiültesse, akkor a környezetbarát tervezésnek a költségét hogyan tudná leszámlázni. Tehát ez érdekelne engem. Számomra teljesen világos, hogy mi az alapfogalom, hogy mit jelent a környezetbarát tervezés, de hogyha ezt tényleg részleteiben ki akarjuk dolgozni, akkor meg kell vizsgálnunk, és különösen azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egy átfogó hatástanulmányt kell készíteni, különben parttalan lesz az egész ügy, és később ennek a számviteli rögzítése az nagyon nehéz lesz. Úgyhogy emögé egy kérdőjelet tennék. Ami a mutatószámokat illeti, úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha nagyon gyorsan mutatószámokat dolgoznánk ki. Ezeket én is támogatom, de itt ez egy nyílt végű lista kell, hogy legyen. És nem vagyok teljesen biztos, hogy ténylegesen tudjuk, hogy mit értünk mutatószámokon mennyire messze menjenek ezek a mutatószámok el, ezt is figyelembe kéne venni, vizsgálni kéne a hatás tanulmány keretében. Ami a versenyképességet illeti, nyilvánvalóan ez is egy fontos dolog, ez helyén való. Itt is az adózás kérdésére térnék vissza, úgy gondolom, hogy Hédegárd asszonynak az a megjegyzése, hogy nem azt kell megadóztatni, amit megtermelünk, hanem azt, amit elégetünk. Úgy gondolom, hogy ezzel nyitott kapukat dönget, de az az érv, hogy az európai adózási politikát tartósan meg kell változtatnunk, ez, ez, ez, ez nyilvánvaló. Úgy gondolom én is, hogy a fogyasztást kell adóztatni, de azok, akik azzal érvelnek, hogy, hogy a fogyasztást adóztatjátok, és ezt nem szabad egy bizonyos ponton abba hagyni. Ezzel kapcsolatban hál' Istennek elmondhatom, hogy saját országunkban vannak fogyasztást terhelő adók, de soha nem volt ahhoz erőnk, hogy más pontokon, tehát más típusú adóknál adócsökkentést vezessünk be. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt azért az adóztatással óvatosnak kell lenni, de ennek ellenére foglalkozni kell az adóztatás kérdésével, és bizonyos keretek között én is hajlandó vagyok itt együtt haladni. Kevesebb húst tegyünk, mindenki azt tesz, amit akar. Én is egyre kevesebb húst eszem, de hogy ezt bele kell venni a jelentésbe, ebben már nem vagyok annyira biztos. Azok a kollégák, akik úgy döntöttek, hogy vegetáriánus életmódot folytatnak, azoknak meg kell nézniük, hogy az ezáltal elért hatás, az tényleg a húsevők életmódjához képest olyan grandiózus-e, nem tudom, hogy egy háromtagú család, hogyha áttér a vegetáriánus életmódra, akkor tényleg 23 fokról 22 fokra leállíthatja-e otthon a fűtés hőmérsékletét. Tehát kicsikét itt a húsevés vegetáriánus kérdésében visszafogottabb lennék. És aztán lesz egy módosító indítványom, amely a másodlagos nyers anyagok piacával foglalkozik, és abban utalok, hogy a hulladék kifejezés el kell, hogy tűnjön a fejünkből, más terminológiát kell használni. Tehát itt nyersanyagról, másodlagos nyersanyagról kell beszélnünk, és a hulladék annak negatív konnotációja miatt, mint fogalom el kell, hogy tűnjön. Ami az újrahasznosítást illeti, az én országomban sokszor az a benyomásom, hogy az emberek eszeveszetten gyűjtik a hulladékot, de nem vagyunk eléggé ambiciózusak azok, hogy az összegyűjtött és egyébként jó felhasználható hulladékot megfelelően hasznosítjuk. Úgy gondolom, hogy világbajnokok vagyunk az újrahasznosításban, de külön gyűjtjük a fehér eh, és barna üvegeket, aztán a elszállított teherautók, kukás teherautók ezt összeöntik egy kupacba. Ezt láthatjuk most, tehát itt azért kicsikét pontosabbaknak kell lennünk, és meg kell, hogy mondjuk, hogy mi a mi konkrét lépéseinknek az értelme az újrahasznosítás folyamatában, és tényleg a legjobb minőségű nyersanyagokat vagyunk képesek elkülöníteni megfelelő szabványok szerint. Ez lenne egy olyan szempont, amivel én szívesen foglalkoznék. Egyébként Gerbrandi kolléga számomra nagy öröm önnel együtt dolgozni. Elnök, köszönöm Kárhelyz Forlánc következő, a szocialisták nevében Árnyék előadóként Judit Merkész, utána Bász Eichhout kap majd szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Gárbrandi kollégának a prezentációt, illetve a kiváló jelentést is. Köszönettel tartozom azért is, hogy az innovációra összpontosított, ezt én is osztom önnel, azt hiszem, hogy a lényeg az, pontosan tisztáznunk kell, milyen típusú innovációról beszélünk, és van egy-két gondolatom ezzel kapcsolatban. Egyértelműen el kell kerülni a romboló jellegű innovációt, Mire is gondolok, a számítógép megváltoztatta az életünket, egy új rendszere van szükség, lehet, hogy fiskális szinten, lehet, hogy technikai szinten, meg kell változtatnunk az erőforrásaink kezelését. Ezért köszönöm szépen, hogy erre nagy hangsúlyt fektetett, illetve az Innováció Uniójára nagy hangsúlyt fejtetett, fektetett. A tavalyi évben az az erőforrás stratégia elindult, együttműködtünk ezen jelentés kapcsán. Akkor volt egy-két közös álláspontunk, ezeket szeretném a mai napon itt ismét hangsúlyozni. Ami a adóügyi változtatása kapcsolatos javaslatát illeti, nos egyetértek önnel, azonban ez a javaslat nem egészen világos számomra. Hiszen azt kéri, azt akarja, hogy egy környezetvédelmi adózás felé mozduljunk el a közbevételek területén, de ahogyan Carles Florence kollégánk is elmondta, hogy ha hozzáadunk valamit a dolgokhoz, akkor el is kell venni valamit. Egy irányváltoztatást említ itt a jelentésében. Miről is van szó? A munkáról áttérünk az adózásra, az úgynevezett szűz anyagok adózására? Mire is van szükség? Egy megfelelő adóügyi rendszerre, egy alapra, ki kell aknáznunk az adózási rendszer lehetőségeit. Azt hiszem, hogy a lényeg az, elnök úr, hogy valahol nagyon jó lenne időt szakítani arra, hogy valóban alaposan fontolóra vegyük ezt a kérdést, mert egyetértek Florenc kollégával, illetve Gebrandi kollégával, az adózási rendszerünk megváltoztatja a társadalmat, tehát valahol, valamikor oda kellene figyelnünk az adózás kérdésére a Környezetvédelmi Bizottságban. Aztán van valami, amit hiányolok a jelentésből, ez pedig, hogy a visszapattanó hatást hogyan próbáljuk meg elkerülni. Hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor el kell kerülnünk azt, hogy a termékek olcsóbbak legyenek, és ezért könnyebben piacra kerüljenek, illetve értékesítésre kerüljenek. Nem tudom, hogy ezt hogyan kívánja megakadályozni. Aztán még van valami, de azt hiszem, hogy ezzel már bizonyára foglalkozik. Van valami ami a társadalmat előre véheti, vagy a fogyasztói magatartásbeli változás, vagy pedig az üzleti modell megváltozása, vagy a kettő közös fellépése. Sokat gondolkodtunk különböző üzleti modellekről, és ugye arra próbáljuk rávenni a magánszektort, hogy újabb üzleti modelleket hozzanak létre, de ezt mi is a kezünkbe vehetjük, irányíthatjuk. Jó magam, eléggé lelkes vagyok, egy leasing társadalom felé szeretném elmozdítani a dolgokat, hogy ne tulajdonosok legyünk, hanem leasingeljünk termékeket, és így az újrahasznosítást is előmozdítsuk. Ami pedig a hulladékot illeti. Rendkívül fontos kérdés ez, hiszen, ahogyan ön is mondta, új megközelítésre van szükség. Ugyanúgy, mint a erőforrás, a nyersanyag stratégia kapcsán, oda kell figyelnünk a hulladék hiára, hiára hogyha ez működik az erőforrás területén, a nyersanyag területén, akkor kiaknázhatjuk a nyersanyagokat, annak legnagyobb értékeit kiaknázhatjuk. Ezt azonban pontosan meg kell határozni, és azt hiszem, hogy ideje lenne megkezdeni az ezzel kapcsolatos eszmecserékek. Ezen kívül jelenleg a hulladék begyűjtésének megvan a maga rátája, azonban nem mondjuk ki, hogy mi az optimális megoldás a másodlagos anyagok esetében. Nem, nem mondjuk ki, hogy mi az optimális eredmény. Nagyon sokszor megemlítjük az ebben rejlő anyagokat, de ezt csak a szakértők vihetik tökélyre, laikusok nem. Tehát a szakértőknek kell kimondaniuk, hogy nem nem csak arra van szükség, hogy a mobiltelefonokat ismét begyűjtsük, hanem az ebben rejlő öm, nemes fémeket is újra tudjuk hasznosítani. Ami pedig a másodlagos anyagokat illeti, ezen a területen is kiaknázhatjuk az adózásban rejlő lehetőséget, azonban nagyon sok olyan szabály van, amely a másodlagos anyagok felhasználását tiltja, gondolok itt a higiéniai szabályokra, az egészségügyi kitételekre, és azt hiszem, hogy ezt is közelebbről meg kell vizsgálnunk. Egyensúlyra van szükség, és a szabályainkat felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ezek erőforrás intelligenseke, avagy sem. Lehet, hogy a szabályainkat ismét próbára kellene tenni. Nézzük a fogyasztó kérdését, nagy hangsúlyt fektetett a magánszektorra, és ezt helyes nem. Azonban a mai romboló jellegű világban a fogyasztóra nagyon is oda kell figyelni, és ezért Ezért az étrend kérdését rendkívül fontosnak tartom, az étrendünket meg kell változtatni, e, ennek hatása lesz a szállítási közlekedési ágazatra is, de ennél is fontosabb, hogy a fogyasztói magatartásformánkat megváltoztassuk, ne csak az étrendünket. Azt hiszem tehát, hogy nagyon jó, hogyha nem csak a termelői felelősségről beszélünk, hanem a fogyasztói felelősségről is. Ezen kívül jó lenne megemlíteni az Európai Uniós címkézési rendszert, és megpróbálnánk egy olyan integrált címkézési rendszert létrehozni, ahol a méltányos kereskedelem, az energiahatékonyság és így tovább mind szerepel. A egy termék származása, életciklusa, és minden. És végül még egy gondolat, kettő, zárásképpen. A nanotechnológiát illetve nem vagyok annyira lelkes, mint ön, Szerintem jó a nanotechnológia, azonban néha ez olyan következményekkel jár, amiről még esetleg nem tudunk. Például az ezüst használata biodiverzitás nagymértékben érintheti, tehát azt hiszem óvatosnak kell lennünk a nanotechnológia alkalmazásokor. Aztán a hulladék Schengen rendszerét is megemlített, tehát tisztelt kolléga, ebben nem értek egyet, mert véleményem szerint helyes, kihasználni a hulladékban rejlő lehetőségeket, de hát a Schengen esetében ön is nagyon jól tudja, nem fogom megnevezni ezeket az országokat, de vannak olyanok, amelyek igazából nem érik el a normákat, a szabványokat, és megvannak a hulladék szabályozás törvényei Európában, addig, amíg ezeket nem valósítják meg a gyakorlatban, legalábbis nem úgy, ahogy mi látni szeretnénk, addig ellenzem, ellenzek bármilyen Schengeni rendszert ezen a területen. Várom a jövőbeli eszmecserét, és bizonyára egy rendkívül jó jelentés lesz ebből. Köszönöm szépen, Judit Merkéz. A következő árnyék előadó a listámon Bász Eichhaut, utána pedig Miroslav Ucki kap szót. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Gerben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gerben Jánnak a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányt határoz meg a jelentés, így a zöldek részéről igen széleskörű támogatás várható. Hiszen sokan úgy gondoljuk, hogy ez a menetrend kell, hogy meghatározza a gazdaság jövőjét, és valószínűleg a többi szakbizottságban is érdemes lenne széles körű vitát folytatni erről a témáról, nem csak itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Ez egy nagy probléma, hiszen amikor az erőforrás hatékonyságról beszélünk, akkor erre úgy tekintenek sokan, hogy ez egy környezetvédelmi téma, ami nevetséges, mert ez alapvetően egy gazdasági téma, ez lesz a jövő gazdaságának mozgató rugója Európában, ha tetszik, hanem Éppen ezért nem csak itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban kellene erről beszélni. Meg kell néznünk, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ne csak a környezeti vetületéről szóljon a dolognak ez a téma. Úgy gondoljuk, ez a jelentés egy nagyon jó kiinduló pont mindenhez, de ahogyan ön is mondta, ön is sok módosítóval készül, igaz ez a mi frakciónkra is, és négy pontot szeretnék említeni elsősorban. A mainstreaming az egyik, a másik a hulladékról szóló vita, a harmadik az elképzés, a negyedik pedig az, hogy mennyire ambiciózus a jelentés. Ez az a négy témakör, amiről mi mindenek előtt beszélni szeretnénk. Kezdjük a mainstreaming kérdésével. Először is. Biztos lehet abban, hogy nem fogjuk megváltoztatni a jelentés struktúráját és mi is szeretnénk prioritásokat meghatározni, ez tehát azt jelenti, hogy nem fogunk mi újabb kívánságlistával előállni, ami a prioritásokat illeti. Úgy gondolom, hogy tudjuk ön támogatni abban, hogy a jelentés struktúrája megmaradjon, de hozzá is szeretnénk járulni ahhoz, hogy jobb legyen és ütőképesebb legyen a jelentés, ezt bizonyára ön is szeretné. Először is tehát a mainstreaming. Úgy gondolom, ennek a menetrendnek részét kell képeznie az Európa 2020-as stratégiának. Kulcsfontosságú mutatókat kell meghatároznia, azzal kapcsolatosan, hogy a gazdaságnak milyen teljesítményt kell nyújtani a jövőben. Mindannyian tudjuk, hogy Európában most a fiskális konszolidációról és hasonlókról van szó elsősorban, de ha a gazdaságunkat nem mozdítjuk el az erőforrás hatékonyság irányába, akkor továbbra is költségvetési problémákkal szembesülünk, mert túl sok pénzt adunk ki az erőforrásainkra. Tehát a mainstreaming nagyon fontos, az Európa 2020 stratégiát említ ugyan a jelentés, de fontos ezt kidomborítani, és mi szeretnénk ehhez hozzájárulni frakcióként. És emellett a fenntartható termelés és fogyasztás, mint az érem két oldala, és nagyobb figyelmet érdemel. Továbbá, ami a hulladékokról szóló vitát életé, nagy mértékben egyetélek, értek Judit kolléganőmmel. Én is szkeptikusan állok hozzá a Schengeni hulladéktérség koncepciójához. Ez egy szép ötlet, szép elgondolás, hogyha van egyfajta hulladék hierarchia, amely érvényesül, de legyünk óvatosak mindaddig, amíg ez a hierarchia nem alakult ki teljes körülön, és mindaddig, amíg vannak olyan tagállamok, amelyek nem tartják be a hatályos jogszabályokat. Először is tehát kell egy hulladékanyag hierarchia, és meg kell közelítenünk a, azt az arányt, ahol az újrahasznosítás és a, a recycling után alig marad már hulladék gyakorlatilag, tehát ezt a zéró arányt kell megközelítenünk először is, és utána lehet szó egy ilyen Schengeni hulladék térségről. Máskülönben gyakorlatilag a hulladékot csak egyik országból a másik országba szállítjuk. Éppen ezért tehát jó ez a Schengeni elképzelés, de nagyon óvatosnak kell lennünk, és szükség van a, az előfeltételek megteremtésére. Hiányolom a jelentésből annak bírálatát, hogy inkonzisztensek vagyunk bizonyos irányelvek végrehajtásában, ilyen a megújuló energiákra szól, energiákról szóló irányelv, és annak végrehajtása. Emellett a hulladékokról szóló irányelv nagyon nem igazán hatékony, hiszen a biomasszát energia készítésére, generálására használjuk olyan erőművekben, amelyek nem működnek hatékonyan. Tehát nagyon ezért mondom azt, hogy nagyon tüzetesen meg kell vizsgálnunk a hierarchiát először is, mielőtt tovább lépnénk. Itt kell tehát valamilyen módon megerősíteni a jelentést, és mi segíteni fogunk ebben. Aztán, ami az árakat illeti. Itt is lehetne határozottabb a jelentés. Úgy gondolom, a legalapvetőbb dolog, amit fel kell ismernünk az, hogy az évek során nagy mértékben növeltük a munka termelékenységet szemben az erőforrás termelékenységgel. Mindig is a munkát adóztattuk meg, és ez nagy mértékben megnövelte a munka termelékenységet, ami természetesen pozitív dolog, de az erőforrás produktivitás ugyanakkor, ugyanezen évek alatt nagyon rosszul alakult. Azt hiszem a jelentés említi ezt az elképzéssel kapcsolatosan, de fontosabb lenne ezt még jobban kidomborítani, hiszen az árképzés az erőforrás hatékonyság szempontjából kulcs, kulcs fontossággal bír és végezetül. Arról, hogy mennyire ambiciózus a jelentés, úgy gondolom, hogy helyenként határozottabb megfogalmazásra van szükség. A szöveg sok helyütt úgy fogalmaz, hogy ösztönözni kellene, vagy cselekvést kell foganatosítani. Úgy gondolom, hogy itt határozottabb megfogalmazásokra van szükség, ahol például mérföldkövekről van szükség, ahol a gazdasági növekedés leválasztásáról van szükség, határozottabban kell fogalmazni szintén, és ami a mutatókat illeti, valóban jó, hogyha bevezetünk egy erőforrás termelékenységre vonatkozó mutatót, tudjuk, hogy ez nagyon jól hangzik, hangzatos, jól mutat, de tudjuk, hogy végül is a lényeg az, hogy mekkora a vízfogyasztásunk, a széndiokszid kibocsátásunk, és így tovább. Egy ilyenfajta mutató, tehát hangzatos, az újságírók majd szívesen felkarolják, de azt hiszem, hogy sokkal ambiciózusabb megfogalmazásokra van szükség. Itt is sok-sok módosítót fogunk majd benyújtani. Összességében azonban eh, támogatjuk a jelentést, határozottabbá kell tenni ütőképesebbé. Köszönöm szépen, Bász Eichhaut. Következő hozzászólónk az ECR frakció nevében Miroslav Kucki. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Először is szeretnék csatlakozni kollégáimhoz. Én is köszönettel tartozom eh, Gerbrandi úrnak kiváló munkájáért illetve a kiváló tervezetért. Nagyon tetszik a jelentés struktúrája, és mindenképpen támogatni fogom azt, hogy prioritásokat állítsunk föl Európában, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon egyszerű lenne hosszú bevásárló listát, kívánságlistát készíteni, de teljes mértékben egyetértek Gerbrandi úrral, rendkívül fontos, hogy viszonylag kevés számú célkitűzésre összpontosítsunk, és bizonyára ez egy kompromisszum eredménye lesz majd. A politikai frakciónkban támogatjuk a magánszektor bevonását ebbe a folyamatba, és bár néha kritikus hangot ütötte meg a szakbizottság javaslatai kapcsán, az energiahatékonyságot kulcsfontosságúnak tartom az Európai Unió versenyképessége szempontjából. Úgy érzem, hogy a politikánknak ösztönző erővel kell hatnia. Ezen kívül támogatom az újrahasznosítást, az újrafeldolgozást, ahol erre nincs lehetőség, a hulladékok energia felhasználását, energiatermelésre való felhasználását is támogatom, ami pedig a Schengeni gondolatot illeti. Nos, támogatom azt az elképzelést, hogy a hulladékkezelést, ahol csak lehet, helyi szinten kell megoldani. A határ közelében élők a cseh köztársaságban nem bánják azt, hogy ném, ne, ha nem bánják azt, hogy Németországból importált hulladékot hulladék lerakóhelyek legyenek, vagy ezeket ott kezeljék, akkor nem értem, hogy az Európai Unió ezt miért kellene, hogy betiltsa. Tíz évvel ezelőtt elég gyakori volt az, hogy a nyugat-európai országok olcsón eladták a hulladékaikat Közép- és Kelet-Európa országainak, illetve illegális szemétlerakó helyeket hoztak létre nagyon sok országban, nálunk is, és még mindig bevált gyakorlat ez, erre oda kell figyelni. Oda kell figyelni a termelési kritériumokra is, elég nehéz központosított formában döntéseket hozni az energiahatékonyság kérdésében. Úgy érzem, hogy a bürokratikus lépések esetleg több akadályt támasztanak, mint amilyen előnyt hoznának. Hosszúasan vitáztunk a hagyományos égők betiltásáról, csökkenteni akartuk a merkúr használatát az égőkben, higany használatát az égőkben, és eljutottunk oda is, hogy esetleg a hagyományos hőmérőket betiltsuk. De a higany felhasználását lehetővé tesszük az új égők esetében, amelyek, eset, amelyek végül negatív hatása lehetnek az emberi egészségre. Ez csak egy példa arra, hogy bizony nagyon óvatosan kell eljárni, amikor egy adott termék esetében kritériumokat határozunk meg. Az adózás tekintetében is óvatos lennék. Szerintem ez a szuverén tagállamok területére tartozik, és az Európai Bizottság, illetve a saját részünkről bármilyen erőfeszítés, amely pán európai adózási rendszert hozna létre, és ez ugye ide tartozik. Nos, azt hiszem, hogy ilyen erőfeszítéseket látván a politikai frakciónk ezt nem tudnám megszavazni, ezeket a bekezdéseket elutasítanánk. Köszönöm szépen a kiváló jelentéstervezetet, és várom a jövőbeli eszmecserét. Ezzel lezártuk az árnyék előadók hozzászólásait. Most pedig áttérünk a szólásra jelentkező kollégákra, felolvasom a nevüket, és le is zárom ezzel a listát. Következők jelentkeztek. Hübner asszony, Masekukovics asszony, Kusé úr, Schnellhardt úr, Satu Hassi, Richard Zéber és Adam Kierek. Azt javasolnám, hogy ne szakítsuk szét az időkeretet, és az előadónak mégis legyen lehetőség a kérdésekre válaszolni, illetőleg a bizottság is hozzászólhasson a vitához, hogy két percben korlátozzuk a hozzászólási időt, és így mindenki szóhoz juthasson ezt akkor jóváhagyulag tudomásul veszi mindenki, és akkor elkezdjük a hozzászólásokat. Első hozzászólónk pedig Hibner kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, hogy a kollégák átvállaltak ezt a feladatot, és prioritásokat határoztak meg. Mert hogyha túl sok témát akarunk, túl, túl sok témával akarunk foglalkozni, akkor van, ami óhatatlanul háttérbe szorul. szorul. A természetes nyers anyagokkal kapcsolatosan nagyon fontos az újrahasznosítás és a ritka földfémek kérdése, amelyekről Merkis asszony is beszélt már. Főként az olyan nyersanyagokra gondolok, amelyek elengedhetetlenek az elektronikai eszközök készítéséhez. Aztán itt van az egykori szemétlerakók kérdése is, amelyek sok-sok éven keresztül szemétlerakóként működtek, de ma már bezárták őket. Innen is ki lehetne nyerni a szükséges természetes nyersanyagok egy részét. De utalnék más nyersanyagokra is, természetes erőforrásokra, ide tartoznak az erdők. Az erdők oxigént termelnek, sokszor túl, túlzottan hasznosítják őket. Fontos foglalkozni az erdőtelepítés és a víz kérdésével az Európai Unióban. A legfontosabb az erőforrások, nyersanyagok megfelelő hasznosítása, hatékony hasznosítása. És amiről Heinz úr beszélt, a hulladékok újrahasznosításáról beszélünk sokszor, hát hogyha valami hulladék, akkor az a hulladék lerakókra kerül, és ennek már nem valósul meg az újrahasznosítása, de ami az egyik ágazatban hulladéknak minősül, az egy másik ágazatban akár hasznos is lehet, és hasznosítható. Erről is beszélnünk kell. Mindjárt befejezem, elnök úr, mindjárt befejezem. Ami az adózást illeti, a fiskális megoldások, az adózás terén történő megoldása fontos ö, figyelemben venni az új munkahelyeket is természetesen. Köszönöm szépen. Mikrofon nélküli felszólalás. Merci, merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadó munkáját. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés tervezett érdekes szempontokat hoz a vitába. Sokszor szóltak már a kollégáim, mely minőségi ellenvonásokkal rendelkezik ez a tervezet. Ehhez még egy-két dolgot fűznék hozzá. Hogyha tehát jobban kibontjuk a dolgot, hogy mi is a energiaforrásoknak a jellege, akkor láthatjuk, hogy vannak megújuló és nem megújuló energiaforrások, és a megújuló energiaforrásokon belül vannak az újrahasznosított energiaforrások. Tegnap beszéltünk különbözőféle hajfajtákról. A Hal állományok alapvetően megújulóak, de ez nem feltétlen van így, hiszen függ ez a lehalászásoknak a gyorsaságától, intenzitásától. És nyilvánvalóan az újrahasznosító gazdaságban is kérdés az, hogy a molekuláris átalakulás folytán mennyire állnak rendelkezésre új, a megújuló energiaforrások ismét és ismét. Tehát hogyha itt megújuló energiaforrásokról, a foszilis energiaforrásokról beszélünk, a ritka földfémekről, akkor itt meg kell nézni, hogy pontosan milyen feltételek mellett megújulóak ezek. Amikor azt mondja, hogy a helyet, egy, egyfajta helyettesítési elméletet kell kidolgozni, tehát hogyha valamilyen nyersanyag hiányzik, akkor a gazdasági ciklusnak a folytatásához szükséges az, hogy mással helyettesítsük, más nyersanyaggal helyettesítsük, vagy valami fajta más technológiára térjünk át. Kérdés, hogy ez, ez az elmélet, ez valóban korlátozások mentesen mindenhol érvényesülhet-e? Aztán van itt egyfajta hierarchiája a nyersanyagoknak és a hulladékoknak. nem az olaj a legfontosabb nyersanyag a világon, ennek van rendkívül magas értéke. Ez az összes többi e, nyersanyag piac mértékének, tehát annak összességével megegyezik, tehát ezt ki kell mondani, azonban e, vannak, vannak más nyersanyagok is, amelyek kevésbé fontosak, mint maga az olaj. És végül még egy, egy rövid kis kérdés a jelentéstevőhöz, azt mondja a 10 9-es bekezdésben, hogy esetleg 2020-ban bizonyos források 100%-os újrahasznosítása elképzelhető lenne, de ezt a foszfor esetében így gondolja, így gondolja, hogy könnyen el lehet érni a 100%-ot? So the next speaker is Horst Schnellhardt. Következő felszólalunk Horst Schnellhardt, őt Szátóházi követi. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A előadónak rendkívül nehéz volt a feladata, hogyha az energia hatékony Európáról, az erőforrás hatékony Európáról kell jelentést készíteni, akkor részletkérdésekben sajnos e, nem történhet más, mint hogy elfelejti a dolgoknak az összefüggését. Tudom, egy kicsit provokatív ez a megjegyzés, de hát nem mondhatjuk azt, hogy most akkor mindenki menjen vissza az őserdőben mászom fel a fára és kész. Például itt kéri, hogy 2020-ig a környezet tehát veszélyeztető támogatások, azok legyenek megszüntetve, kivezetve. Na most mik ezek? A környezetkárosító támogatások. Itt, egy probléma, itt az a probléma, hogy van egy általános érvényű vita, amit vitatni folytatunk, és utána belemegyünk a részletkérdésekbe, hogy mik itt a versenyjogi összefüggések, az európai jogszabályalkotás hogyan fejleszhető tovább a meglévő jogszabályok, és ezzel aztán szétfeszítjük a keretét a vitának. Tehát ez egy nagyon nehéz folyamat, vagy általános szinten tartjuk ezt a vitát, a megfogalmazást, vagy pedig ezt az, és ezzel kapcsolatban az öt megfogalmazott prioritás egészen jó, de hogyha aztán a jelentésbe bemegyünk egészen konkrét részletekbe, ahol, ott akkor azt kell mondjam, ezeket azért végig kell gondolnunk, hogy ez az egyes vállalkozások közötti versenyt, a verseny folyamatát és a polgárok életét nem nehezíti meg. Hát nem mondhatjuk neki egyszerűen, hogy egyél kevesebb proteint, egyél kevesebb fehérjét. Én egy, annak idején a szocialista NDK-ból jöttem, és ott aztán voltak ilyen elképzelések, hogy tegyünk ilyen dolgokat, tehát azért az ilyen javaslatokkal óvatosan kell bánni, és nem szabad minden pontokba szedve előírni, hogy hogyan kell élni. Tehát az ilyen korlátozások, például a táplálkozás területén, ezek eltúlzottak szerintem, ami pedig az időt illeti. Csak még egy megjegyzés az idővel kapcsolatban. Nem szabad, hogy ez felületesen kezeljük ezt a kérdést, ha március 5 ig kell benyújtani a módosítókat, az túl rövid az idő, és a szavazásig elterülőt is túl rövidnek tartom, legyen egy kicsikét több időnk, adjunk magunknak több időt a vitára. Nagyon sok fontos dolog van ugye a jelentésben, és ezek érdektelenné válnak, ha túl gyorsan fog, kezeljük őket. Köszönöm szépen, Hosnél, hát. Egy kollégáson átugrottunk, ez pedig Mazej Kukovics kolléganő, aki most megkapja elsőként a szót, utána pedig Szátu Hasi. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést, nagyon jó a struktúrája, és köszönöm szépen a világos előadását, bemutatását és a jelentésnek. Tekinthetünk a nyersanyagokra úgy, mint egy ember, aki krónikus betegségben szenved. Ha valaki krónikus betegségben szenved, és teljesen megváltoztatja az élet módját, akkor bizonyos statisztikák szerint akár tovább is élhet, de teljesen meg kell változtatnia az eddigi szokásait, az életmódját. Ugyanez igaz a nyersanyagok tekintetében is. A legfájdalmasabb és legnehezebb feladat az lesz, hogy növekedjen a gazdaság, miközben csökkentjük az erőforrásokat. Erre nincs logikus megoldásunk, és sajnos megértés sincs e tematika iránt, e probléma iránt a polgároknál sem. Éppen ezért fontos, hogy mutatókat dolgozzunk ki, és adatokat tudjunk szolgáltatni, amelyel meg tudjuk győzni az embereket, a polgárokat. Egy tömeges felvilágosításra van szükség, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján nem tűnik logikusnak az, hogy kevesebbet fogyasztunk, de többet termelünk, kevesebb nyersanyag felhasználásával. Ami a hulladék kérdését illeti, én úgy gondolom, hogy az ökológiai tervezésben nagyon nagy lehetőségek rejlenek, hiszen ez innovációs forrás is lehet. Amíg a termékeket nem úgy tervezzük meg, hogy amikor hulladékké válnak, hulladékká válnak, újra tudjuk őket hasznosítani, mindaddig, amíg ez nem valósul meg, addig zűrzavar fog uralkodni a hatékonyság területén nagyon problémás az árak kérdése és az adózás kérdése is nyilvánvalóan. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy válság idején nagyon óvatosan kell bánni az adózás szóval. Und Köszönöm szépen, elnök úr. Három nagyon rövid megjegyzéssel érnék. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a remek jelentéstervezetet. Az első megjegyzés, A politikai karrierem során arra jöttem rá, hogy amit nem mérünk, amelyre nincsenek kötelező érvényű célok, illetve mutatók, azokkal a kérdésekkel sehova sem jutunk. Tehát a mutatók és a kötelező érvényű célkitűzések kulcsfontosságúak, és nagyon remélem, hogy ezt, ezeket meg is adja majd a jelenlegi folyamat. Másodszorban oda kell figyelnünk, hogy az Európai Uniós politikák, különösen az új politikák nem visznek más irányba bennünket, a erőforrás hatékonyság marad a cél. Megemlítettem a biomasszát, azt hiszem, hogy valóban oda kell figyelnünk, hogy a legutóbbi politikáink nem rosszabbítják az erőforrás hatékonyságot, nem rontják a jelenlegi szinttől. Szerintem ez kiváló példa arra, hogy hogyan is használjuk fel a nyersanyagokat. Amikor felhasználunk nyersanyagot, akkor azokat úgy kell felhasználni, hogy a lehető legjobb értéket tudjuk kiaknázni. Ez kell, hogy legyen az alapelvünk. Tehát például a házak építése, illetve a bútorok készítése fából, az sokkal jobb gondolat, mint elégetni ugyanezeket a fákat. Köszönöm, Szati. Hászi, most Richard Zéber, utána Ádám Gyerek kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani a jelentés tervezett előterjesztésért, ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy Európában nem egy szigeten élünk, hanem nemzetközi versenyben állunk, a legnagyobb gazdaságokkal, éppen ezért jól meg kell fontolnunk, hogy különösen az árazás, árképzés és a adóztatás területén milyen jelzéseket küldünk. Éppen ezért ugye azt láthatjuk, hogy a legnehezebben folyó dolog az az emberi munkaerő, hogyha ezt adóztatjuk, akkor természetesen ez az a veszély, hogy elvándorlnak a vállalkozások, és itt akkor rögtön a kibocsátását helyeződés problémájával kell szembenézünk. Tehát fontos, hogy a munkahelyeket, a termelést Európában tartsuk, és megkíséreljük ugyanakkor a legmagasabb sztenderdeket betartani. Itt van egy kijelentés 1890-ban amerikai szabványügyi hivatal azt mondta, hogy minden fontos dolgot feltaláltak, már szabadalmaztattak. Úgy gondolom, hogy a kutatás fejlesztésnek a tényezője is itt megemlítésre kell, hogy kerüljön, éppen ezért arra kértem az előadót, hogy itt kicsikét jobban tegyen különbséget az erőforrások között. A kollégák már beszéltek arról, hogy vannak itt ugye megújuló és nem megújuló energiaforrások. A megújulóakat ugyanakkor ki lehet bő, bővíteni. Gondoljunk itt például Gondolj például az emberi munka elől, ez is egy erőforrás, tehát egy sokkal tágabb fogalmat kell itt alkotni, és egy túl egyszerű koncepcióval tulajdonképpen csak ellentétes hatást érünk el, mi szeretnénk. Tehát jobban meg kell határoznunk, hogy mit értünk erőforráson, hogyan osztjuk fel az erőforrásokat, hogyha ez, ez jól sikerül, akkor a jelenlegi szűkös rendelkezésre állások, a szűkös kapacitásokat, azokat meg tudjuk előzni a jövőben. Tehát itt egy teljes össztársadalmi vitára van szükség ezzel kapcsolatban, és nem lehet egyszerűen csak azt mondani, hogy sporoljunk itt, takarékoskodjunk ott, és adóztassunk itt, adóztassunk ott, ezt kontraproduktív lenne. Köszönöm szépen Richard Weber, most Ádám Gierek kap szót. Köszönöm szépen. Az öt prioritás közül Nekem a második prioritás tetszik legjobban, ez pedig az újrafelhasználás. újrafelhasználás. Hiányoznak az ösztönzők, hiszen összegyűjtjük ezeket, tároljuk ezeket, de aztán nincsenek olyan gazdasági ösztönzők, amelyek alapján föl is használhatnánk ezeket az anyagokat. Azt hiszem, hogy erre ki lehetne térni, és egy-két javaslattal lehetne élni erre vonatkozóan. Hölgyeim és uraim, az olcsó erőforrás a történelemhez tartozik, ez a múlté. A fémek felhasználása, ugye gondolok itt Kínára, illetve a belső piaci felhasználásra, az Orosz Föderáció még mindig exportálja a fémkészletét, azonban ez a jövőben egyre kevésbé lesz így, így a saját erőforrásainkra kell összpontosítani. Tehát a saját erőforrásainkra kell összpontosítani, illetve azok fenntartható kezelésére. Hiszen nem szabad visszaélni ezekkel az erőforrásokkal, és valóban ezek, eh, ezek eh, egyre kevésbé állnak rendelkezésre, felhasználhatjuk őket az építőiparban, illetve eh, utakat készíthetünk belőlük. Ez azonban problémát okoz nagyon sokszor, és azt hiszem, hogy a helyi közösségeket föl kell kérni arra, hogy, és ösztönözni kell őket arra, hogy a helyi erőforrásokat kiaknázzák, így a költségeket csökkenthetnénk. Ezeket a döntéseket helyi szinten kell tehát meghozni. Köszönöm szépen Gérek úrnak, és most megadom a szót a bizottságnak, a bizottság képviseletében pedig Kárin Fópel beszél. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés tervezetet. A bizottság részéről mi úgy gondoljuk, hogy nagymértékben támogatja a mi gondolkodásmódunkat és a mi ambícióinkat az erőforrás hatékonyság területén. Sok-sok javaslatot tesz a jelentés, mindenképpen meg fogjuk ezeket fontolni. Meg kell néznünk természetesen, hogy a jelenlegi erőforrások, jelenlegi struktúrák tekintetében mi az, ami megvalósítható, és melyek azok a pontok, ahol még ambiciózusabbak lehetünk. Sok-sok mindent teszünk már ezen a területen. Itt van az európai szemeszter, ez egy folyamatban lévő gyakorlat, és itt az erőforrás hatékonyság mainstreamingje zajlik, a környezeti adók kivetése révén és egyéb eszközök révén de természetesen a növekedési potenciált is hangsúlyozzuk, így például az újrahasznosítás területén. Ami a mutatókat és az esetleges célkitűzéseket életi, úgy gondoljuk, hogy ez egy inkluzív folyamat, most indul ez a folyamat, de mindenképpen valamilyen módon ki kell egyensúlyozni majd a hatályt és a sebességet. Nagyon örülünk a parlament támogatásának a fenntartható fogyasztás és termelés területén. Az egységes piac zöldítésével kapcsolatosan ez év végén egy közleményt fogunk kiadni, amely számos intézkedésnek a kiinduló pontja lesz, ezek intézkedések célja pedig az EU egységes piacának zöldítése. Sok olyan témával is foglalkozik majd ez a dokumentum, amelyet megemlít a jelentés, a benchmarking, a közbeszer, zöld közbeszerzések és így tovább. Jelenleg április harmadikáig zajlik egy nyilvános konzultáció. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy további információkat gyűjtsünk, amelyek szintén beépülnek majd a folyamatba. Fontos ugyanis, hogy a közvélemény agályait is figyelembe vegyük. A menetrend céljainak eléréséhez a gyakorlatban nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenniük majd az egyes tagállamoknak a hulladék területén. 2014-ben fogjuk közelebbről megvizsgálni a témát, amikor a hulladék lerákókról szóló irányelv felülvizsgálatára kerül sor. Megpróbáljuk majd az irányelvet hozzáigazítani a menetrend célkitűzéseihez, ami egy Schengen hulladéktérség kialakítását illeti, megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. Kritériumokat kellene kidolgozni, amelyek EU-s szinten érvényesülnek a hulladék kapcsolatban, és természetesen fontos, hogy a végrehajtás is megvalósuljon a tagállamokban, ez kulcsfontosságú. fontosságú. Köszönjük szépen a parlament támogatását, Reméljük, hogy a szoros együttműködés a jövőben is folytatódni fog a menetrend végrehajtása során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, mondja az elnök. Zárásképpen a jelentéstevő Gelbrandi kolléga kap szót még egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak a széleskörű támogatást, az üzenet az általános üzenettel kapcsolatosan, amely a jelentésben megfogalmazódik, ezt nagyon hasznosnak érzem. Mindenkit biztosíthatok afelől, hogy az önök által megemlítettek egy része, vagy nagy része már a saját módosítóimban is szerepel. De mindenképpen segítségre lesz szükségem bizonyos kérdésekkel kapcsolatosan annak érdekében, hogy határozottabb, ambiciózusabb legyen a jelentés. Várom tehát az önök hozzájárulását ezen a téren. Néhány kérdés, amelyet többen is megemlítettek, ezek közé tartozik a Schengeni térség kialakítására vonatkozó elgondolás. Sok-sok emberrel folytattam erről eszmecserét, úgy tekintettem erre, mint a, egy belső hulladékpiac kialakítására. Nekem nagyon tetszik a Schengen ötlet, mert azért, azért, mert ez azt jelenti, hogy a Schengeni térség tagállamai már is részt vehetnének ebben, és ezt kiterjeszthetnénk a hulladék kérdésére. Néhány kolléga kidomborította, hogy a tagállamok között nagyon nagyok a különbözőségek a hulladékpolitika területén. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem szeretnének egy ilyen Schengeni hulladék térség része, részévé válni. Egyetértek ezzel, látom a nehézséget és én sem támogatom nagy mértékben azt, hogy minél több hulladékot szállítsunk egyik országból a másikba. Én úgy vélem, hogy helyi szinten kell a hulladékkezelést megvalósítani, másrészt azonban, hogyha bizonyos hulladékokban értékes nyersanyagok találhatók, és hogyha csak egy vagy két helyszínen tudjuk Európában ezeket kinyerni, akkor talán ez a Schengeni hulladéktérségre vonatkozó ötlet észszerű lehet. Ami a hulladék ágazatban látható fejleményeket illeti, azt mondhatjuk, hogy ezek forradalmi jellegűek. Ha megnézzük, hogy mennyi pénz, mennyi kockázati tőke folyik az újrahasznosítási ágazatba, akkor azt láthatjuk, hogy egyfajta piszkos üzletből egy nagyon-nagyon professzionális ágazat nőtt ki, és nyereséges ágazat. Éppen ezért, ahogyan Karl-Heinz mondta, meg kell szabadulnunk a hulladék szótól, fogalomtól ehelyütt, mert egy nagyon értékes nyersanyagról van szó. Ami az árakat illeti, attól tartok, hogy folytatódni fog a nézeteltérés közöttünk, ami a legjobb árképzésre vonatkozó módszert illeti. A piacok már most alkalmaznak egyébként egyfajta erőforrás adót. Nézzük meg, hogy milyen módon növekednek az árak. Jelenleg nem kell adót bevezetni öm, arra, hogy ösztönözzük a vállalatokat, hogy legyenek hatékonyabbak, és hogy elkezdjék a másodlagos nyersanyagokat hasznosítani. Ösztönözni kell mindenképpen a másodlagos nyersanyagok piacát, azon okokból, amelyeket felsoroltam. és egyetértek azzal is, hogy különbséget kell tennünk a különböző erőforrások között. A biotikus erőforrások például ezek területén nagyon nagy probléma az árképzés, még túl olcsóak ezek az erőforrások, és a, az árak és a nagyon alacsonyak, mert a tényleges környezetkárosítás költsége nem tükröződik az árakban. Úgy gondolom, hogyha a GDP-n túlmutató mutatókat határozunk meg, ez egy előrelépés lehet ezen a téren. Néhány kolléga megemlítette, hogy Európa nem sziget, ezért a versenyképességünkkel is foglalkoznunk kell. Teljesen egyetértek ezzel. És éppen ezért javaslom azt, amit javaslok. Pontosan ez az oka annak, hogy amikor a jelentéstervezetet megfogalmaztam, akkor felmerült bennem, hogy miért az MV és miért nem az ECON szakbizottság az illetékes ebben a kérdésben, hiszen ez nagy mértékben összefügg a gazdasági kérdésekkel. Azt láthatjuk, hogy a vállalatok éves jelentéseiben az erőforrások képezik a legnagyobb költségeket, az erőforrás árakkal küzdködnek a vállalatok. Fontos megértetnünk azt, hogy a közszféra és a magánszféra egy csónakban ül, együtt kell működnie ennek a két ágazatnak, ennek a két szektornak, annak érdekében, hogy Európa legerőforrás hatékonyabb régiója legyen a világnak a jövőben. És ez a, ez a versenyképességi politikánk egyik sarokköve is egyben. Tehát nem csak, hogy teljesen tudatában vagyok a versenyképesség kérdésének ebben a tárgykörben, hanem tulajdonképpen ez képezi az egész eszmecserénk alapját ebben a témában. Ami az étrendet illeti, ugye a liberális frakció képviselője vagyok, a liberális frakcióban beszéltünk erről, és hát az étrendről szóló döntés nyilván mindenkinek a saját személyes magánügye, egyetértek ezzel, hogy valaki eszik-e húst, avagy sem, nem lehet olyan téma, amelyről mi politikusok döntünk tudjuk, hogy az elkövetkezendő évtizedben kevesebb húst kell fogyasztanunk egy főre lebontva, ezt biztosan tudjuk. De hát miért ne kezdhetnénk politikai vitát erről? Ez nem azt jelenti, hogy rákényszerítjük az emberekre, hogy megváltoztassák étrendjükre, étrendjüket, egyszerűen csak felhívjuk a figyelmet egészségügyi okokból is többek között erre a kérdésre. Mörkész asszony épp az imént kiment, tehát majd négy szem közt megbeszélem vele a felvetéseit. Azt hiszem, hogy a legtöbb felszólalásra kitértem. Kusett úr említette a megújuló és nem megújuló erőforrások közötti különbségtételt, ez valóban nagyon fontos. A vizet hozta fel példaként. A víz megújuló energiaforrás, de valóban gond van vele. A víz példája jól mutatja, hogy nincs egységes megoldás, hogyha hatékony erőforrásokra van szó. A vízfelhasználásra vonatkozó célkitűzés haszontalan nem csak hogy európai szinten, hanem nemzeti szinten is, mert a különböző régiókon belül is más-más lehet a helyzet egy-egy tagállamon belül. Foglalkoznunk kell ezzel, tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban észszerűbb kevesebb vizet felhasználni. Sok-sok ezen tagállamok közül már kialakított egy politikát ezen a területen, így például Spanyolország. Más tagállamok, így az én hazám Hollandia is elegendő vízzel rendelkezik, de a víz minőség a gond. Tehát van, ahol a víz mennyisége, van, ahol a víz minősége okoz gondot, mindkettővel foglalkoznunk kell. Azt hiszem, elnök úr, kitértem a legtöbb megjegyzésre, Várom a javaslataikat, amelyekkel még ütőképesebbé tehetjük a jelentést, és köszönöm szépen az á- a széleskörű támogatását a jelentés általános üzenetének. Köszönöm szépen Jengerben Gelbrándinak, amiért válaszolt a felvetésekre és kérdésekre. Nagyon fontos jelentésről van szó. És természetesen mindenki szeretne hozzájárulni, de hát már az öt prioritásnál látjuk, hogy az öt prioritással, az öt labdával zsonglőrködni is már nehéz, ezért fontos, hogy egyeztessünk a kollégákkal, hogy valóban egy jó jelentés jöhessen létre, ami a határidőket és az ütemtervet illeti. A jelentéstevővel egyetértésben március 8-ára hosszabbítottuk meg, vagy toltuk ki a módosítók benyújtásának határidejét, Április 26-án szavazunk a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és a májusi plenáris elé kerül majd a jelentés. Snellert kolléga, kérem nyugodjon meg, meghosszabbítottuk a beadási határidőt. Úgyhogy nyugodjon meg. Ezzel letudtuk ezt a napi rendi pontot, és rátérünk a következőre, ahol a jelenlegi helyzetről lesz szó a légiközlekedés ETS-be való bevonása kapcsán. Ez a 17-es napi rendi pont. Többen is jelentkeztek, hogy fel szeretnének szólalni. Már régebben döntöttünk ez ügyben, de hát a végrehajtás során általában megmutatkozik, hogy az ember nincs egyedül, A bizottság fog most beszámolni arról, hogy meddig jutottunk a végrehajtásban. Hallhattunk ma híreket arról, hogy a világ más részei részben elgondolkodtak azon, hogy európai repülőgépeket vásároljanak el vagy sem, ezzel a jogszabályjal indokolva ezt, a bizottságnak adom most meg a szót. Thank you, Mr. Chairman, and uh, many... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok a legújabb fejleményekről. A régi közlekedés ETS-be való bevonása témájában. Sajnos a légi közlekedés ETS-be való bevonása még mindig jelentős ellenállásba ütközik nemzetközi szinten. A légiközlekedés témája a harmadik országokkal való csúcs találkozóknak. Moszkvában nem is olyan régen egy ilyen csúcs találkozóra került sor, és erről a témáról beszéltek a harmadik országok. Tisztelt elnök úr, úgy gondoljuk, hogy csak a párbeszéd, a kétoldalú és többoldalú fórumokon való eszmecsere vihet bennünket előre. Európa mindig is támogatta, és továbbra is támogatja a világszintű fellépést az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Sőt, amikor úgy döntöttünk, hogy az ETS-be bevonjuk a légi közlekedést, akkor azt az utat követtük, amelyet a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet, az ICAO, ami egy ENSZ szervezet, elfogadott. Ők azok, akik fölvállalták ezt a szakpolitika irányt már 2004-ben. Akkor az ICAO úgy döntött, hogy nem hoz létre egy egységes kibocsátáskereskedelmi rendszert az ENSZ égisze alatt, hanem más módokat tár fel, mint például állami, illetve regionális kereskedelmi rendszerek kihasználását. Ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós fellépés, mely alapján a légiközlekedést bevonnánk az ETS-be, teljesen következetes és megfelel az ICAO megközelítésének, amelyet 2004-ben körvonalazott, körvonalazott ez az ENSZ szervezet. hogyha a világon vannak olyan országok, amelyek egy ambiciózus globális megközelítésben meg tudnak egyezni az ICAO égisze alatt, akkor az Európai Unió lesz az első ezek közül, aki ezt üdvözölni fogja. A fellépésnek az ICAO keretében kell történnie, piacalapú intézkedések segítségével az üvegházhatású gázok kibocsátását szabályozni kell a légiközlekedésben. Az Európai Unió minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pozitív lépéseket tegyen az ICAO keretén belül ezen a területen. Tisztelt elnök úr! Az EU-USA csúcs találkozó melyre 2011. novemberében kerül sor, kiváló lehetőség volt, mint két fél számára, hogy megerősítsük kötelezettségvállalásunkat a további lépéseket illetően az ICAO keretén belül. Az ICAO elnöke, Kove úr, nemrégiben egy kezdeményezést indított útjára, és a piac alapú lépéseket próbálta feltér, feltérképezni, megnézni, hogy melyek életképesek. Az Európai Unió ezt a kezdeményezést támogatja. Az Európai Unió aktívan hozzájárul ehhez a kezdeményezéshez, és egy munkacsoport jött létre az ENSZ testületen belül, ahol a lehetséges piacalapú intézkedéseket vitatják meg. Az ICAO szándéka az, hogy ez év végéig egy javaslattal álljon elő, ez rendkívül fontos, és pontosan ezért nagyon is időszerű a mai vita. A globális fellépés a piacalapú intézkedések területén három olyan dolgot tartalmaz, amelyet nagyon fontosnak tartok. Az első, amiben megállapodtunk az ICAO keretőn belül, az az, az fontos, hogy több, több eredményt tudjon hozni, mint a jelenlegi intézkedések, hiszen amint egy 30 ország vesz részt az Európai Uniós kibocsátási rendszerben. Másodszor sorban az ICAO rendszere nem szabad, hogy diszkriminatív jellegű legyen, a légitársaságok tekintetében. A diszkrimináció mentesség az egyik legfontosabb elve a nemzetközi légiközlekedési szabályozásnak, és ezt teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Egyenlő játékteret kell biztosítani a légitársaságok számára a kompetitív világszintű versenyben. Aztán a harmadik elem, egy stabil, szilárd, világszintű rendszert kell létrehozni célkitűzésekkel és megfelelő intézkedésekkel az ICAO tagok számára, és így a kibocsátás csökkenthető lesz, ehhez azonban célkitűzéseket kell meghatározni, illetve megvalósítási intézkedéseket is. Jelenleg nagyon sok, nagyon sok ország akciótervet készít, amelyet az ICAO fog összefogni. Ez az év arról szól, hogy minden ország a saját hozzájárulását megpróbálja körvonalazni. Ezek olyan elemek voltak, olyan információ, amelyet megkívántam osztani a szakbizottsággal, hiszen ezek nagyon fontos fejlemények az ICAO keretén belül. Az Európai Unió kibocsátási rendszere már 8 éve működik. Januárban csatlakozták légitársaságok, és nagyon sok tanulságot levonhattunk ezen évek során. Készen állunk arra, hogy a tapasztalatainkat megosszuk az ICAO-val. Az EU ETS jobb szabálya, amelyet ez a parlament hozott létre, illetve a tanács 2008-ban rendkívül fontos számunkra politikai döntések alapján született, és a 2004-es ICAO közgyűlés következtetéseit követte, teljes mértékben megfelelt az akkori nemzetközi szervezet irányvonalának. Az EU ETS jogszabály nagyon fontos rugalmassági intézkedéseket tartalmaz, és egy percre ezekre kitérnék. Két nagyon fontos ilyen intézkedésről van szó. Az első, az Európai Unió szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a bejövő járatokat kizárja az EU ETS rendszeréből, az alapján, azzal a feltétele, hogy a harmadik országok lépéseket tesznek az éghajlatváltozás elleni küzdelem értekében. Ez mindig is diszkriminációmentesen történt, egyenlő mértékben érvényes volt a bejövő járatokra európai, illetve nem európai légitársaságok esetében is. Másodszorban egy második nagyon fontos rugalmassági eszköz, amely benne van ebben a szabályozásban, az az, hogy az Európai Unió továbbra is teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy nemzetközi szinten erőfeszítéseket tegyen az ICAO e keretén belül a légiközlekedés környezetvédelmi hatásainak csökkentésére, illetve a légi közlekedési ágazat fenntartható növekedése érdekében. Ami a légiközlekedés üvegházhatású gázok kibocsátását illeti, az Európai Uniós jogszabályozás kimondja, hogy a rendszert felül kell vizsgálni, illetve módosítani is kell, ha erre szükség van, természetesen ebbe az Európai Parlamentet is bevonják majd. És most pedig szeretnék egy-két gondolatot megosztani önökkel a kétoldalú tárgyalásokról, illetve más nemzetközi tárgyalásokról, amelyek ehhez a témához kapcsolódnak. A bizottság aktívan nyomon követte a tagállamok aggájait, illetve minden ország, párbeszédben részvevő ország véleményét. Ahogyan önök is tudják, a csúcs találkozó India-Kína csúcs találkozó keretében, illetve tavaly az Orosz Föderációval, illetve az Egyesült Államokkal folytatott csúcstalálkozó keretében beszéltünk ezekről. Véleményünk szerint a nézetkülönbséget konstruktív párbeszéddel lehet megoldani, kétoldalú, illetve többoldalú fórumok segítségével. A bizottság és a tagállamok nagyon is komolyan veszik a nemzetközi partnerek aggájait aktív párbeszédet szeretnének létrehozni a harmadik országok kormányaival, megvizsgálván a fejlődés lehetőségeit az ICAO égiszén belül, égisze alatt, illetve kihasználni a rugalmassági eszközöket, amelyek benne rejlenek a jogszabályainkban. Most nagyon röviden a moszkvai találkozóról szólnék, amely február 22-én zajlott. Jó pár ország találkozott ezen a moszkvai csúcs találkozón, és a téma a légiközlekedés etésbe való bevonása volt. Azt kell mondanom, hogy a csúcs találkozó záró nyilatkozata üdvözlendő, Üdvözöljük azt, hogy ezen országok az ICAO keretén belül kívánnak együttműködni és előrelépni. Ez egy rendkívül fontos üzenete ennek a csúcs találkozónak. Ezen kívül üdvözöljük azt is, hogy azon partnerországok, amelyek Moszkvában találkoztak, felismerték, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása prioritás kell, hogy legyen. Ezt az akaratot, ezt a hajlandóságot most konkrét, pozitív, konstruktív gondolatokká kell átalakítanunk, amelyeket felhasználhatunk az ICAO eszmecseréje során, és ennek eredményeképpen globális szinten fölléphetünk, az Európai Unió ezt támogatja, hogy ezt elmondtam. Eljött az ideje, hogy minden ország komolyan elkötelezze magát egy világszintű fellépés mellett, és konkrétan kimondja, mit és hogyan kell meddig megvalósítani. Amíg ez a világszintű szabályozás meg nem születik, az Európai Uniós jogszabályok érvényesek az Európai Unióba, illetve onnan kimenő járatok esetében. Ezt a jogszabályt nem lehet felfüggeszteni, illetve a jogszabályt az Európai Bíróság is elfogadta, jóvá hagyta tavaly év decemberében. Ahogyan elmondtam már, és azt hiszem, hogy egyértelműen fogalmaztam, ez a jogszabály két nagyon fontos rugalmassági utat nyit meg, ezek nem zárják ki egymást, ezeket a lehetőségeket ki kívánjuk aknázni, annak érdekében, hogy a globális folyamatot előre vigyük. Tisztelt elnök úr, zárásképpen kiszámítható, hosszú távú, globális rendszerre van szükség a légiközlekedési kibocsátás csökkentése érdekében, és hiszünk abban, hogy a piacalapú intézkedések nélkülözhetetlen részét képezik egy átfogó politikának. Az Európai Unió ETS rendszere katalizátor, és nem pedig akadálya a globális fellépésnek. Az európai kereskedel, kibocsátás kereskedelmi rendszer rugalmassági intézkedéseket is tartalmaz, ezeket kétoldalú és többoldalú tárgyalások keretében fölkívánjuk tárni. Mindemellett minden érdekelt országgal továbbra is együttműködünk bilaterális formában, de az ICAO a megfelelő szintér a globális megoldás megtalálására támogatjuk az ICAO folyamatot, amely nemrégiben indult útjára az ICAO elnökének kezdeményezésére, és szeretnénk a világszintű piacalapú intézkedéseket előre mozdítani. Aktívan részt veszünk, és kapcsolatot tartunk minden olyan országgal, amely globális megoldást kíván találni. A diszkriminációmentes Világszintű fellépés a célunk, amely határozott környezeti előnyöket hoz majd. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen a beszámolóját és a világos megfogalmazást illeti az emisszió kereskedelmi rendszerrel és a légiközlekedés abban való bevallásával kapcsolatban. Még van egy napirendi pontunk, és nagyon sok a hozzászólunk ehhez a témához, éppen ezért 1 perc 30 másodpercben kérem korlátozni a hozzászólásokat. Tudom, hogy ez nagyon nagy elvárás, de hát látom, hogy nincs ellenvetés, így fogunk eljárni. Első hozzászóló. pedig az előadó, utána az árnyékelőadók jönnek, és utána pedig a többi kolléga. Elsőként tehát Péter Lize előadó. Nos, most működik már a mikrofon is, köszönöm szépen az elnöknek a szót, a bizottságnak pedig bemutatást. Nagyon támogatom a bizottságot abban, hogy végrehajtsuk ezt a jogalkotást, és hogyha rugalmasságot mellett döntünk, akkor ezt már a jogszabályalkotás keretében meg kell tennünk, hogyha tehát érdemi előrelépéseket tudunk elérni a harmadik országokkal, a bejövő utakkal kapcsolatban, akkor ennek nem szabad diszkriminatívnek lennie. Tehát, hogyha megkapja egy harmadik országból érkező légijárat, akkor az Air France-nak is meg kell kapnia. Kérem, hogy a bizottság erősítse meg, hogy bizonyos mitoszokkal fel fog hagyni, ugyanis ezek rendkívül, ugyanis itt például a rendkívüli eh, terhekről szólnak. Reinhardt kiszámolta, hogy 25 centtel válik drágábbá egy repülőút az európai emissziókereskedelmi rendszer miatt. Az Európai Unión kívül és belül vannak ugyanakkor olyan légitársaságok, amik ennek a százszorosát terhelik rá a jegyára. Tehát itt egy hatalmas vita van ezzel kapcsolatban, és kérem, hogy konkrét számokat is nevezzem meg a bizottság. Miért ilyen rettenetes ez a vita, és miért ennyire átpolitizált? Egyrészt azért, mert az Európai Unió az, aki cselekszik, és úgy gondolják az emberek az Európai Unión kívül, sőt, akár azon belül is nem kell annyira komolyan venni a mi jogszabályunkat, mint ahogy a nemzeti jogszabályokat az, az USA-ban, vagy Indiában, vagy Nagy-Britanniában. És az utolsó gondolatom, hogy az a kérdés, hogy komolyan veszük-e még a klímavédelmet, vagy sem. Amerikai kollégákkal beszéltem a képviselőházból, akik a akik egyfajta törvényről beszélnek, amely megtiltja az amerikai légi társaságoknak, hogy részt vegyenek ebben a rendszerben, ugyanakkor ők maguk is határoztak egy emissziókereskedelmi rendszerről, csak azt a szenátus nem hagyta jóvá. Meg tudja a bizottság ezt erősíteni, és meg tudja azt erősíteni, hogy a szenátusban ezt a részvételi tilamat kimondó törvényt nem fogadták el. Um, Köszönöm szépen Líze úrnak. Nagy örömmel Matthias Grótának adom most meg a szót. Köszönöm szépen. Én árnyék előadó voltam ez a témával kapcsolatban, és ebben a jogalkotási eljárásban nagy többséggel fogadtuk el a jogszabályt. A tanács egyhangulag fogadta el a jogszabályt, és ez rendkívüli hozzájárulást ad a klímavédelemhez. Tehát egy nagyon konkrét dolgot indítottunk itt útnak, és úgy gondolom, hogy azt szerint ítélnek meg minket, hogy ebben a kérdésben, tehát az emissziókereskedelmi rendszerbe való bevonásában a légi közlekedésnek sikeresek vagyunk-e, vagy pedig, vagy pedig engedünk. Úgy gondolom, hogy ki kell tartanunk, hogyha a nemzetközi légi forgalom az egy nemzetközi üzleti terület, akkor ugye nem fogadhatjuk el, hogy a ICAO 20 éven keresztül vitatkozott, és semmilyen eredményt nem ért el. Nagyon jó, hogy Európa jogalkotóként aktívvá vált, a jogalkotási eljárás végig kell vinnünk, és nemzetközi támogatást kell szereznünk annak érdekében, hogy az ICAO szintjén is történt valami. Úgy gondolom, hogy ez jó járultunk és a delegációs utakon is, hogyha a parlament más parlamentekkel eszmecserét folytat, akkor ezt a témát föl kell, hogy vegye a napirendre, és el kell, hogy magyarázza, hogy miért úgy jártunk el, ahogy eljártunk. A legjobb megoldás egy adó lett volna, de hát ehhez nem lett volna meg az egy hangúság éppen. Ezért a második legjobb megoldást választottuk, az emissziókereskedelmi rendszert, ami nem diszkriminatív, hanem arra született, hogy a klímaváltozás következményét komolyan vegyük, azokkal szemben felvegyük a harcot, ezért van szükség erre a jogalkotásra, és ehhez megnyerte a bizottság a teljes körű támogatásunkat, éppen ezért védelmünkbe vettük nagy többséggel az ő álláspontját. Köszönöm szépen Gróta úrnak. Robert Kramer következik majd Eichhout képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyike volt azoknak, akik három évvel ezelőtt, a két előttem szólóval együtt tárgyalt erről az irányelvről ma kicsit másképp értékelem azt, amit annak idején tettünk. Nagyon sokan voltunk akkor a parlamentben is, akik azt mondták, hogy ne becsüljük alá a harmadik országok probléma körét, és úgy gondolom jól tesszük ma, hogyha bevalljuk, hogy az annak idején elfogadott megközelítésünk az kudarcot vallott, és nem használ hogyha ma azt mondjuk, hogy annak idején nagy többséggel fogadtunk el valamit, és most pedig keresztül kell vinnünk a dolgot, akár fejjel kell mennünk a falnak is. Ugyanis ma teljesen új helyzettel kell szembenéznünk a nemzetközi szinten. Úgy gondolom, hogy itt van a legfőbb ideje, hogy elismerjük azt, hogy vannak harmadik országok, akik nem akarnak részt venni a rendszerben, hanem akik nagyon is kemény és kitartó szívós ellenállást mutatnak. Itt van az ICAO eh, eh, igazgató tanácsának múlt őszi határozata. Gyakorlatilag ez adta meg a jelet nekünk, és eh, kellett volna, hogy megadja jelet a bizottság részére, hogy sajnos nem veszít mindenki részt. Erre reagálnunk kell, nem lehet folytatnunk a dolgokat úgy, hogy eddig tettük, nem mondhatjuk azt, hogy van egy jogszabály, amit megerősített az Európai Bíróság is, ez ugyanis nem hoz semmilyen eredményt, hogyha a világ maradék része az teljesen máshogy látja dolgokat, mint mi, és nem lehet az, hogy azt hagyjuk azt mondjuk, hogy akkor hagyjuk a dolgokat folyni, és nem reagálunk rá. Hillary Clinton írt egy levelet a bizottságnak, amelyben egy nagyon is határozott figyelmeztető lövést adott le. Ez nem egy diplomatikus lépés volt, hanem egy diplomáciai, politikai konfliktusnak az első kialakuló lépése. Hogyha megnézem a Bázájkaut írását, akkor abban is olvasható, hogy itt, a kés, hogy itt a késedelem az veszélyekkel fog járni. Úgyhogy ebből azt kell levonnunk következtetésként, hogy az a feladatunk, hogy figyeljünk arra, hogy ebből a politikai kárból Eh, ami már beállt, ebben ne legyen gazdasági káríz. És kedves Lize kolléga, nem csak a rendszer költségeiről van szó, nem ez itt a releváns érv, hanem a más országoknak eh, a légi fennhatóságába való beavatkozásról van szó. Tehát itt az ideje, hogy hatályon kívül helyezzük a jogszabályt, ez az ICAO-val való új megállapodás eh, után új jogszabályt fogadjunk el. Most Bász Eichhout következik, utána pedig Forster kolléga. I'm really Köszönöm szépen, elnök úr. Meg, meglepet engem Kramer kolléga megjegyzése, hiszen amikor utasadatokról van szó, melyeket az USA-nak adunk ki, akkor sohasem beszél az EU-USA kapcsolatokról, akkor egyszerűen csak úgy oda adja, vagy hajlandó odaadni az utas adatokat, és amikor az éghajlatról van szó, és a környezetszennyezésről, akkor, ha jól tudom, a szennyező fizetelve érvényesül, és olyankor furcsa érvekkel áll elő. Mert mi történt? Mi történt Moszkvában? Nem tudtak megállapodni. Kanada még csak nem is támogatta a folyamatot Moszkvában, Deliben igen, Moszkvában nem. Mi történik? Próbára teszik az európai döntéshozótak Pontosan ez történik. Látni akarják, hogy idegesek leszünk-e, avagy sem. Néhányan közünk, közülünk idegesek lesznek, de Foster asszony is ideges lesz például, ő fog ugye utána felszólalni. De a néppárt, a szocialisták, a zöldek nem idegeskednek a témában, de hát hol van az ALDE? Én erre lennék ma kíváncsi. Hallottam, mit mond Krámer úr, remélem ő nem az ALDE frakció nevében beszélt ma, mert abban az esetben üres frázissá silányul a szennyező fizet elve. So, als nächstes ist in der Reihe Frau Foster. Und a következő Foster asszony, majd Linda McEwen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindannyian más-más nézetet képes, képviselünk, erről szól a parlament. Nekem egyet kell értenem Krámer úrral, átfogó vitát folytattunk, és én azért nagyon megkérdőjelezném azt, hogy miért ilyen kevés idő áll rendelkezésre e téma kapcsán. Jó, hogy hallani a bizottság részéről, hogy kommunikálnak az ICAO-val. Sajnálatos módon ez nem történt meg néhány évvel ezelőtt, amikor már a jelzések figyelmeztető jellegűek voltak. Nem adóztathatunk meg egy harmadik országot. Most egy nagyon súlyos helyzetbe kerültünk, egy olyan súlyos helyzetbe, amikor is az európai gyártók megrendeléseivel problémák léptek fel, már most 8 milliárdnyi ö, megrendelés forog kockán. Néhány évvel ezelőtt nem hallgattuk meg a harmadik országok véleményét nem vitattuk meg velük a helyzetet megfelelően, és most olyan helyzetbe kerültünk, ahol egyesek már kereskedelmi háborúról beszélnek. Az egyik legnagyobb konfrontáció alakult ki, amelyet valahogy tapasztaltam itt a parlamentben. A kínaiak, az amerikaiak, az oroszok és az indiaiak, ezeket mind egy csoportba sorolta a parlament és a bizottság. Azt hiszem, hogy a világtörténelem folyamán ez volt az első alkalom. Súlyos kérdésekről van itt szó. Nemzetközi megállapodást kellett volna kötni. Már a kezdetet, kezdettől fogva, de most egy verseny jogi helyzet vagy probléma alakult ki. Január 1-től kezdve azt mondják, nekünk az összes európai vállalatnak eleget kell tenni a szabályoknak, de tudjuk, hogy a harmadik országok nem fognak így eljárni, tehát versenyhátrányba kerültünk. A valaha tapasztalt egyik legnagyobb zűrzavar alakult ki, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Linda meg Evan kapja meg a szót. Parancsoljon. Én szeretném elmondani a bizottságnak, hogy a mi frakciónk teljes mértékben támogatja a bizottságot ebben a kérdésben. Született jogszabály ebben a, té- ebben a témában. Sok-sok vita alakult ki a különböző tagállamok között is, mielőtt megszületett a jogszabály de hogy az ICAO azt mondja, hogy végre tesz valamit, hát az egy győzelem az Európai Unió számára. Ha nem tettünk volna semmit, akkor az ICAO sem lépne. Megnézhetjük még egyszer ezt a kérdést. De kérdés, ugye az volt, elhangzott a kérdés, hogy miért csak másfél percben szólalhatunk fel, azért van, mert van már jogszabályunk, amelyet be kell tartani, és az Egyesült Királyság kormánya támogatta ezt, a bizottság és a parlament is támogatta ezt a jogszabályt, így tehát csak az a lényeg, hogy folytassuk a végrehajtását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Chris Davis, majd jó lányán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha adózni kívánják a légiközlekedést a tagállamok, akkor ezt megtehetik, és ahogyan már elhangzott, ez nagyon sokszor alkalmazzák, többször, mint az ETS rendszerében. Azonban az ETS, ETS rendszert bevezethettük, ezt a bíróság is jóváhagyta, jogunkban áll, megcsinálhatjuk, mindenki tudja. És most egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol, ahol azt mondják az emberek világszerte, hogy ez nem tetszik nekünk. Tehát kihívás előtt állunk, a mi frakciónkat is pillére állították, és nem tudom, hogy, hogy mi pontosan a frakció álláspontja, de Verhofstadttól azt hallottam, hogy ha az Európai Unió kollektíven döntést hozott, és a világ többi része azt mondja, hogy nekünk ez nem tetszik, és nem vagyunk készek arra, hogy elfogadjuk, nos, akkor azt mondhatjuk, hogy az a saját területünkön ez a rendszer életben van, érvényes a mi rendszerünkre, a mi reptereinken ez így működik. Hiszünk ebben a rendszerben, határozott üzenetet akarunk adni a bizottságnak, támogatjuk az erőfeszítéseket. Igen, akarunk nemzetközi megállapodást, akarjuk azt, hogy az ICAO eh, számukra elfogadható irányba lépjen tovább, de a lényeg, hogy megtartjuk a saját rendszerünket. Most jó Leinen, utána pedig Gerben ilyen Gerbrandi kapszót. Igen, nos ez a moszkvai találkozó, ez tényleg a klímapolitika hitelességi elleni támadás, és el kell utasítani. Úgy gondolom az Európai Unió gyengesége mutatkozott meg, és mutatkozik meg abban, hogyha most eh, a nemzetközi klímapolitikában hátra lépünk. Itt egy nemzetközi lobby működött, nem szabad, hogy itt hátra lépjünk. Amit Kramer kolléga mondott, a rendszernek Eh, arról a gyengeségéről, hogy az emissziókereskedelmi rendszer más országok légi felségjogába való beavatkozás, én ezt nem látom. Vannak landolási díjak, vannak repülőtéri díjak, mindenféle eh, különböző illeték és adó van. Éppen ezért nem igazán látom, hogy az ETS rendszer mennyibe lenne beavatkozás más országok légi felségjogába. Amivel itt Moszkvában fenyegettek nevezetesen, hogy a légijáratok már nem repülhetnek Szibérián keresztül Ázsiába, hanem más útvonalat kell választani. Úgy gondolom, hogy ez tényleg beavatkozás a légi felségjogba, és ez a nem szabad túl komolyan vennünk ezt a fenyegetést, és nem szabad, hogy ennek engednünk. És azt is gondolom, hogy az Európai Unió nem vallott kudarcot, hanem éppen, hogy a siker felé vezető úton van. Természetesen nem akarunk kereskedelmi háborút, ki akarhat. A cél a klíma védelme. Hogyha pedig most az ICAO elkezd mocorogni, és az elnöke összehívja a résztvevőket, hogy egy vállalható rendszer dolgozzanak ki, akkor ebben mindenképpen részt vehetünk. Tehát maradjunk kemények, ne engedjünk maradjunk türelmesek, nyugodtak, és a nemzetközi rendszerben vegyünk részt. Elnök, köszönöm szépen jó lejnen, még két hozzászóló van a listámon, Gerbrandi kolléga, és utána pedig Szatú Hászi. Chairman, what is the Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, mi az éghajlatvédelmi politika legnagyobb problémája? Az, hogy nincs egységes mozgástér, nincs egységes térség. Itt egységes térség alakult ki éppen azért, mert a légiközlekedés per definíció nem egy határokon átnyúló tevékenysége. Én előnyben részesítenem ném a nemzetközi ICAO megoldást, de 20 év kevéssé eredményes kísérletezés után az egyetlen módja ennek az, hogy az LTS-t egyfajta nyomásgyakorló eszközként használjuk fel. Teljesen egyetértek Eichhout kollégával, azzal kapcsolatosan, hogy a Moszkva csoport és ez a furcsa csoportosulás, ugye Belarus is részét képezi ennek, az egyik legelszigeteltebb ország, hogy ez nem egészen megfelelő. Az európai nagykövetet ugye hazaküldték, úgy tűnik, hogy nem akar a nemzetközösség tagja lenni ez az ország. Minden esetre az Európai Unió jó stratégiát tanúsított, ragaszkodott az ETS-hez, és ennek következményeképpen az ICAO végre elmozdult egy nemzetközi megállapodás irányába. Tehát semmiképpen sem szabad most gyengítenünk, lazítanunk álláspontunkon, előre kell menetelnünk folyamatosan, és ennek révén végezetül egy olyan ICAO megállapodás születhet, amelyen mindenki egyetét is, ennek a legnagyobb nyertese az éghajlat lesz. Köszönöm szépen, Szátóhászi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Krisznek és Jan Gerbennek, Gerbenyánnak. Teljes mértékben egyetértek a bizottsággal. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy a jogszabály, az jogszabály. 2008. júliusában született, 2006-ban született a bizottsági javaslat ezt megelőzően, tehát senki számára nem okozott ez meglepetést. 97-ben Kiotóban az ICAO-t felruházták azzal a feladattal, hogy nemzetközi szintéren váljon tevékenyé, de semmit nem tettek. Valahogy úgy értelmezte az ICAO a helyzetet, hogy az éghajlatpolitikában gyakorlatilag nem kell megfizetnie neki a költségeket. De hát változik a helyzet, a jogszabály az jogszabály, és nekünk megvan a jogunk ahhoz, hogy a saját hatáskörünkben szabályozzunk. Köszönöm szépen Szátó Hasszinak. A kollégák felszólalási listájának végére értünk, most pedig megadnám a bizottságnak a szót. Az éghajlatvédelmi főigazgatóság képviselője van itt. Ha lehet, 5 percben szólaljon fel, mert van még egy nagyon fontos napi rendi pontunk amelyre sor ke, sort kell keríteni, tehát legyen rövid és velős, kérem, hogyha lehet. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden és velősen fogalmazni, és megpróbálok kitérni a legfőbb kérdésekre, amelyeket felvetettek a képviselők a vita során. Először is köszönöm szépen a tisztelt szakbizottsági tagoknak, amiért kitartottak és folyamatosan támogatták a jogszabályt. ami az éghajlatvédelmet illeti. Az Európai Unió hitelessége forog kockán, több képviselő is említette ezt a vita során. Az éghajlatvédelem, az éghajlatvédelmi politika az Európai Unió egyik legfőbb politika, politikája. Hosszú távú és középtávú ambíciókat tűzött maga elé, fogalmazott meg, és a jogszabály amely megszületett ezen a téren, a parlament, a bizottság és a tanács támogatását is élvezte, és elég nagy nyomást tudunk vele gyakorolni az ICAO-ra nemzetközi szintéren. Néhány eh, megjegyzés hangzott el a moszkvai találkozóval kapcsolatosan. Többen is említették, hogy a találkozó során az ICAO tagállamok összegyűltek ugyan Moszkvában, és ezek az országok megállapodtak abban, hogy az ICAO keretein belül működnek együtt egymással is, néhány érdekes intézkedést is elfogadtak, amelyeket érdemes megfontolni, de hogyha megnézzük a találkozó során született dokumentumokat, írásos dokumentumokat, akkor azt mondhatjuk, azt hiszem, hogy a találkozó végkimenetele kevésbé egységes álláspontot mutatott, ami a megállapodott intézkedéseket illeti. Az Európai Bizottság számára az a fontos mindezek ellenére, hogy az ICAO tagállamai azt mondják, működjünk együtt az ICAO keretein belül. A mi jogszabályaink is rugalmasságot biztosítanak a beérkező járatokkal kapcsolatosan. Tehát mi senkinek nem mondjuk azt globálisan, hogy nem akarjuk az általuk javasolt intézkedéseket megfontolni. Igenis készen állunk arra, hogy megnézzük más országok hogyan járnak el, és eh, ebből a, ebből a célból igenis hajlandóak vagyunk a jogszabályunk által biztosított eh, rugalmasságot tanúsítani. Ez a jogszabály fontos katalizáló hatással bírt a globális folyamatban. Tudom, hogy önök közül sokan nem értenek együtt, egyet velem ebben, jelen pillanatban, de a bizottság aktívan részt vesz az ICAO-n belül zajló folyamatban, és úgy gondoljuk, hogy az ICAO-n belül kell, hogy folyjon a vita erről. 15 évig vártunk arra, hogy egy globális szintű cselekvés valósuljon meg. Mégis, még mindig nagyok a reményeink, és Európa hisz benne, hogy a megfelelő kezelési módja, megközelítési módja az éghajlatvédelmi problémának a globális szintéren keresendő. Szeretnék válaszolni arra felvetésre is, amely az intézkedések költségével volt kapcsolatos. Nem gondoljuk, hogy ez itt a vita a gazdasági költségekről szólna. Hogyha megnézzük, hogy a légitársaságok költségeivel mi a helyzet, nem növelik számottevően a jegyárakat, a tapasztalatok szerint. Ha megnézzük, hogy a kutatók milyen számításokat végeztek, akkor láthatjuk, hogy az Európából induló hosszú hatótávolságú járatok ára kevesebb, mint egy euróval emelkedik. Tehát nem a költségekről szól ez a vita, hanem a politikánkról, az Európai Unió hiteléről. Az Európai Unió azonban mindig is hiteles szereplő volt a multilaterális fórumokon, mi most az erőfeszítéseinket főként itt kívánjuk kamatoztatni, Ebben számítunk az önök támogatására, és úgy hisszük, hogy együtt kell működnünk nemzetközi partnereinkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tavaszka Pelinszki a hozzászólását és az elkötelezett fellépését ebben a jogalkotási kérdésben. Azt elmondhatom, hogy ennek a szakbizottságnak a többsége mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az európai klímavédelmi politikának a lakmusztesztjét azt kiálljuk, sikeresek legyünk, köszönjük tehát a beszámolóját, és figyelemmel kísérjük az eredményeket. Átérünk a következő napi rendi pontra, ami a 19-es napi rendi pont, és ez pedig a klinikai kísérletek végzése az alacsony bérszintű országokban. Péter Líze föl ezzel kapcsolatban. Kérdés, neki adom meg a szót. Igen, az elmúlt hónapokban nagyon sokan kerestek meg szakértők ebben a témában, és Strasbourgban többek közt volt egy érdekes eszmecserénk. Például egy Indiából érkezett professzorral, aki megmutatta, hogy Indiában, de más országokban is, ahol alacsony jövedelműek az emberek, ott hogyan végeznek klinikai kísérleteket. Azt kellett sajnos megállapítanunk, hogy az Európában hogy az Európában piacra kerülő gyógyszereket részben harmadik országokban kísérletezik ki, és jól lehet, az és ott jól lehet, előre sok írják ezt elő, nem tartják be az erre vonatkozó magas szintű európai szabályokat. Itt vannak szakértőnk a körünkben, akik vizsgálatokat folytattak, és megvizsgáltak olyan eseteket, amikor halál, emberek haltak meg azért, mert a biztonsági előre sokat nem tartották be. Nagyon fontos, hogy a gyógyszerek biztonsága teljesen adott legyen, ez kell az európai emberek egészségéhez. Volt egy Strasburgi informális megbeszélés, az Európai Bizottság is fölismerte az ezzel kapcsolatos problémát, és működésbe lépett. Úgy gondolom, hogy nagy politikai támogatást kell adnunk ennek az ügynek, és ott esetben a jogszabályokat is változtatni kell. Ugyanis a gyógyszerek engedélyezésével kapcsolatos jogszabályok azt mondják, hogy az európai gyógyszerekre alkalmazandó szigorú szabványokat kell alkalmazni az európai piacra behozott gyógyszerekre is. A bizott bizottságot és az Európai Gyógyszerügynökséget kérné meg arra, hogy mondják meg, hogy mit tettek már az ügyben, mit terveznek tenni, és hol van szükségük segítségre a parlament részéről, hogy elégedettek lehetünk-e, elég az, amit eddig tettünk, ezt nem gondolom. Én nagyon is elégedetlen vagyok azokkal a beszámolók, amiket hallottam, ugyanis ezek arról szólnak, hogy itt tenni kell valamit. Elnök, köszönöm Péter Lize, szeretnék utalni arra, hogy a VDR forgatócsoportja van jelen a teremben, és azok, akik nem akarnak részt venni a vitában, kérem, hogy minél előbb hagyják el a termet. Köszönöm. Most pedig megadom a bizottságnak elsőként a szót, hogy bemutatót tartson 5 percben a témáról, és akkor itt talán még lehetősége van mindenkinek arra, hogy reagáljon a bemutatóra, a kérdéseket tegyen fel, és részt vegyen az eszmecserében. Ich hoffe, die technischen Schwierigkeiten... Remélem, hogy a műszaki nehézségeket sikerült időközben megszüntetni, és akkor ennyiben, ha ez így van, megadom a bizottságnak a szót. Most indulhat. Szoró úr, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, uh, first of all, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönöm szépen uh, Réze úrnak a kérdést, illetve köszönöm a meghívást. Uh, Azt hiszem, először is meg kell néznünk, hogy mi is a klinikai kísérlet, a, egy gyógyszer embereken való kipróbálása a rendes klinikai gyakorlaton kívül. Lehet, hogy egy már engedélyezett ez a gyógyszer, lehet, hogy nem. Tehát a klinikai kísérlet nem egy magacskoszkázatú gyakorlat definíció szerint. Általában előnyen jár a társadalom számára, a gyógyszerágazat számára, illetve a betegek számára is, azaz a klinikai kísérlet alanya számára is. Gyakran valamilyen bizonyos gyógyszerek esetében a páciensek nagyon szívesen részt vesznek ezekben a kísérletekben. Nézzük, hogy hogyan is alakul az Európai Uniós kép. Azt mondhatjuk, hogy nagyon változatos a kép. Az elmúlt négy évben ezen kísérletek száma csökkent. 2007 és 2010 között mintegy 15%-kal csökkentek a klinikai kísérletek és 2011-re az előrejelzések még meredekebb csökkenést mutatnak. 2001-ben egy irányelv született a klinikai kísérletek témájában. Ez az egyik legkritizáltabb jogszabály az Európai Uniós egészségi politikának. Gyakran ez mutatja ki, mint a csökkenés egyik okát. Véleményünk szerint nem ez az egyetlen oka a kísérletek számának csökkenésének, de legalábbis az egyik oka. 2012 közepetáján egy javaslattal fogunk élni ezen témát illetően. A mai beszélgetésünknek nem ez a kulcsfontosságú témája, tehát itt a részleteket megspórolnám, és inkább a mai vita témájára összpontosítanék. Azt látjuk ugye, hogy csökkent Európában a kísérletek, a klinikai kísérletek vonzereje. Fontos, hogy ez a vonzerő megmaradjon. Globális üzletté nőtte ki magát világszinten ez a téma, és az Európai Unió a nagy térképen csak egy kis pont. Itt látható a páciensek földrajzi elhelyezkedése 2005 és 2009 között egy központosított eljárás keretében a harmadik országokban kerül sor erre a felmérésre. Látjuk, hogy a kísérletek egyharmada Európában zajlik, egyharmada Észak-Amerikában és egyharmada világ más tájain. Leginkább a fejlődő országokban, Afrikán kívül. Ami a szabályozást illeti, nem vagy nyugaton vagyunk, vannak globális elvek, szabályok, és úgy gondoljuk, hogy ez nem teljes mértékben nem negatív. Vannak nemzetközileg elfogadott irányvonalak, iránymutatások az etikai, illetve biztonsági kérdések területén. Gondolok itt a Helsinki nyilatkozatra, illetve a jó gyakorlat kialakítására, de az ensz vagy az Európa Tanács ezen jellegű intézkedéseire is van. Két Európai Unió szabályozás ebben a témában. Az egyik az irányelv, amely kimondja, hogy hogyan kell végrehajtani ezeket a kísérleteket, a másik pedig a gyógyszerek közösségi kódexe, amely kimondja, hogy milyen gyógyszereket, milyen kísérleteket kell engedélyeztetni. A harmadik országok is e, kérvényezhetik az engedélyezést, a, bizottságok ezt nagyon, a bizottság ezt nagyon is komolyan veszi, azonban mégis azt mondhatjuk, hogy a bizottság fellépése elég korlátozott ezen a területén. Ami a harmadik országokban végrehajtott kísérleteket illeti, az erre vonatkozó kódex kimondja, hogy ezt a, a jogszabályt be kell tartani, illetve az Európai Unión kívüli adatokra is ugyanaz vonatkozik, mint az Európai Unión belül. Tehát a kérdésre válaszolva azt mondhatom, hogy szerintünk nem lehet ezt operatívabbá tenni azáltal, hogy megváltoztatjuk a jogszabályt, inkább a jogszabály alkalmazásáról van szó. Nem szeretnénk a klinikai kísérletek irányelvét korlátozóbbá tenni, hiszen akkor még inkább kivezetjük a klinikai kísérleteket Európa, Európából, inkább azt szeretnénk, hogy a kapacitásépítés területén jobb legyen a közös fellépés. Igazából forrásokról van szó, nem pedig új szabályokról valamint az ellenőrzésről és az átláthatóságról. Zárásképpen 20 másodpercben hadd mondjam el, hogy a klinikai kísérletek területén van globalizáció, de ez nem feltétlenül negatív, ez a megvalósításról szól, a megvalósításról és a megvalósításról köszönöm. Köszönöm. A Környezetvédelmi Szakbizottságban ez egy jól sikerült premier volt, köszönöm a bemutatóját. És most megadom a szót az ÉMA képviselőjének, az Európai Gyógyszerügynökség képviselőjének. Megadom önnek a szót, ha lehet, akkor 5 percben, hogy a kollégáknak még legyen lehetőségük kérdéseket feltenni. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Léze úrnak, amiért napirendre tűzte a kérdést, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt ma. Az Európai Gyógyszerügynökség folyamatosan nyomon követi a pácienseket, akik részt, azt, hogy honnan érkeznek a páciensek, akik részt vesznek az engedélyezés szempontjából döntő tanulmányok elkészítésében. Egyharmadok Európából érkezik, egy másik nagy hányad Észak-Amerikából, és a többiek pedig a világ többi részéről, hogy láthatjuk. Nagyon sokan vesznek részt, 57 ezer különböző helyszínen végzik ezeket a tanulmányokat, illetve kísérleteket. 90 országban találhatók ezek a helyszínek. Körülbelül 400 forgalomba hozatal iránti kérelem érkezett, és 215 vizsgálatra került sor az EMA kérelmére. Tagállami vizsgálók végezték ezeket a vizsgálatokat, nekünk erre nincs kompetenciánk. Tehát Európán belül sok-sok vizsgálatra került sor, hiszen Fontos a globális szemszögből is nézve, hogy mi Európában rendbe tartsuk ezt a területet. Megkapták a dokumentumot, láthatják ezen a dián, hogy hány engedélyzési kérelmet nyújtottak be a különböző országokra való lebontást láthatják, és Zoró úr is hasonló diát mutatott. Itt láthatjuk, hogy az USA, Kanada, Oroszország, Brazília, Dél-Afrika, Argentina, India és Mexikó után következik a többi ország. Tehát ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy itt már a meg már az elvégzett kísérletekről szóló adatokat látjuk. A jövőben valószínűleg Kína és India nagymértékben feljebb kerül ebben a táblázatban. Éves és régió szerinti felbontásban láthatjuk itt a vizsgálatok számát. Egy eltolódás látható, főként 2007-től, amikor is a vonatkozó jogszabályok hatályba léptek, ennek volt a következménye ez a változás. Annak érdekében, hogy az európai jogszabály jobban érvényre tudjon juttatni. Mi bevezettük az Európai Nyilvános Értékelő Jelentést, széles körű nemzetközi konzultációt folytattunk a jogalkotókkal, szponzorokkal, de a betegekkel is, és egyéb szereplőkkel. Négy területre tér ki a dokumentum, nemzetközi együttműködés, az etikai standardok, normák gyakorlati megvalósítása, milyen lépéseket kell foganatosítani a kísérlet megkezdése előtt, ilyen például a tanácsadás, és vannak olyan lépések is, amelyeket az összeegyeztethetőség szempontjából kell érvényesíteni. Az összes szereplő elfogadta ezeket, és a mi vezetőségünk is a múlt héten beleegyezését adta. A legfőbb pontok, jelenleg nincs szükség új jogi normák kialakítására, Fontos a proaktív lépések megerősítése, különös tekintettel a tanácsadásra és a kapacitások kiépítésére, főként a fejlődő országokban. Fontos az esetleges aggodalmakat felvető dossziék kiválogatása, Emellett az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Bizottságának lehetőséget kell biztosítani a szakvélemény megszerzésére, és világos és konzisztens információ gyűjtése van szükség az Európai Nyilvános Értékelő Jelentés az EPAR eszközén keresztül. Néhány részletet ismertet ez a dia a nemzetközi munkacsoport munkájával kapcsolatosan. A nemzetközi együttműködés megerősítése rendkívül fontos. Több kétoldalú tárgyalás folyik az EU és az USA között, Kanadával, Japánnal többek között, és a világkereskedelmi szervezettel annak érdekében, hogy globális keret jöjjön létre. A képzések közösen folynak, alapúak. A következő lépés az, hogy közreadjuk a záró dokumentumot, és hogy az e-part konzisztensebbé tegyük, több információt foglaljunk bele, és egyre inkább az érzékeny klinikai kísérletekre helyezzük a hangsúlyt, és hogy tovább képítsük nemzetközi együttműködésünket. Annak érdekében, hogy mindenütt érvényesüljön a páciensek védelme. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Sweeney úr a bemutatóját az Európai Ügynökség nevében Anna Rosbach és Linda meg Evan szerepel, illetőleg Péter Líze is a hozzászól listáján. Anna Rosbach. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és köszönjük szépen, hogy erről a fontos kérdésről tudnak itt ma tárgyalni velünk. Egy-két kérdésem lenne, milyen konkrét lépéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy az etikai iránymutatást ne szegjék meg a jövőben. Illetve tudni szeretném azt is, hogy eddig milyen problémák merültek föl, hiszen nincs új, szükség új jogszabályra, ugye ezt hallottuk öntől. A jelenlegi kereteket, a jelenlegi rendszert kell továbbvinni, akkor miért voltak problémák, hol történt kudarc, ki hibázott. Aztán tudni szeretném, hogy az EMA látja-e, hogy milyen országok, milyen személyek vannak a kísérletek mögött, több cégről beszélünk, vagy csak egy pár érintett, illetve ezek európai cégek-e? ezek esetleg visszaeső jogsértők, vagy sem, illetve végül utolsó kérdésként tudni szeretném, hogy szankciókat foganatosítottak-e a klinikai kísérletek során. Köszönöm. Köszönöm Anna Rosbach, most Linda McEwen. Sok-sok információval bombáztak bennünket az elmúlt 10 percben, nem volt egyszerű ezt mind-mind megérteni. De a klinikai kísérletekkel kapcsolatosan súlyos aggályok merültek fel. A média tudósított Indiával kapcsolatosan mi történik akkor, hogyha súlyos vádak hangzanak el, mi történik a forgalomba, hol, forgalomba hozatal iránti kéremet benyújtó vállalatokkal ez esetben, megvizsgálják -e ezeket a vádakat, és hogyan bánnak velük az engedélyzési eljárás során. Tavaly elkészült végre a klinikai vizsgálatokra, kísérletekre vonatkozó adatbázis. Érdekelne, hogy milyen adatokkal szolgál ez konkrétan. Az Európai Unión belüli kísérleteket mindenképpen nyilvántartásba veszi, de nyilvántartásba veszi-e az EU-n kívüli kísérleteket? Ha jól tudom, csak a gyermekgyógyászat területén történő kísérleteket sorolja fel. Az Egyesült Államok klinikai kísérletekre vonatkozó adatbázisa, emellett az eredményeket is számba veszi, jelenleg a miénk ilyen információkkal nem szolgál, lemaradásban vagyunk az USA-val szemben ezen a téren. Érdemes lenne megnézni, hogy ez miért van-e, van így, és változik-e a jövőben. Most pedig röviden Péter Lize. Igen, még egyszer Röviden meg tudom érteni, hogy nem akarunk itt elsősorban Európán belül szigorúbb szabályokat alkotni, hanem arról kell, hogy gondoskodjunk, hogy Európán kívül, hogyha európai gyógyszerengedélyezésről van szó, akkor az Európán kívül folyó klinikai kísérletek is betartják a szabályokat. konkrét kérdés, a gyógyszerügynökség vagy a bizottság e, volt-e már, hogy nem engedélyezett gyógyszert, mert ennek az ekvivalencia szabálynak nem tettek eleget. Tehát volt-e ilyen eset? Linda az hasonlóan azt szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan reagált az Independentnek a beszámolójára. Volt itt egy megbeszélés Strasbourgban, ez ugyan informális volt, de mindenki számára ismert volt, hogy hogy ugye ezt Vinnie úr is hallotta a jezani professzornak, az Indiából érkezett professzornak a beszámolóját. Szeretném tudni, hogy a gyógyszerűnök és a bizottság e rendezvény óta mit tett, ugyanis nagyon súlyos szemrehányásokat hoztak ott fel, tényekkel, számokkal alátámasztva, nem lehetséges az, hogy ezt így hagyjuk. Tehát mik voltak a konzekvenciái ennek a beszámolónak? Elnök, köszönöm szépen Péter Líza, akkor elsőként Szoró úrnak, utána pedig Szrini úrnak adom meg a szót. Beantwortung der <clears throat> okay, very briefly. Uh... Nagyon röviden tehát. Nem mondtam igazából azt, hogy, hogy nincs szükség új jogszabályra, hiszen éppen most vizsgáljuk felül az irányelvet. Annyit mondtam, hogy hogy szigorúbbá tenni a klinikai kísérletek feltételeit nem megoldás, hogyha ezt Európában bevezetjük, hiszen ez ugye érintené a, Európán kívüli klinikai kísérletek benchmarkjait. Tehát nem így kell megbirkózni ezzel a helyzettel, nem. Átláthatóbbá kell tenni ezt, és így az ekvivalencia törvényekben nagyobb átláthatóságra van szükség. Tudnunk kell, hogy hol, hol történnek, mikor, és történnek-e ilyen kísérletek. Engedélyezési kérelmek, ről is tudnunk kell, hogyha ezek Európán kívüli kísérletek eredményeképpen születnek. Tehát alapvetően ezt mondtam. Szankciók. Nos, azt hiszem, hogy Fergus Sweeney-nek adnám át ezt a területet. Egyértelmű, hogyha, hogyha az engedélyezés nem klinikai kísérlet alapján történt, akkor nincs meg az ekvivalencia. A szankciók azt hiszem az Európai Bizottsághoz tartoznak. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Szoró úr, és most pedig a gyógyszerügynökség nevében Svini úr kap szót. So, thank you, uh, for, for... Köszönöm szépen a kérdéseket. Visszatérve először is a jogi keretre, az EMA számára az a lényeges, hogy a jelenlegi jogszabályok keretén belül mit tudunk tenni, fontos, hogy a kereteken, meglévő kereteken belül is előrelépés történjen. Vannak talán területek, főként az átláthatóság területén, ahol lehetne még változtatni a dolgokon. Fontos kérdés az erőforrások kérdése is a vizsgálatok szempontjából. Biztosítanunk kell azt, hogy Európában betartják a szabályokat, és az Európán kívüli kísérletek szabályszerűségét is meg kell vizsgálnunk, de hát rengeteg ilyen aggályos ügy van. Nagyon nagy kihívás lenne minden helyszínre ellátogatni, ahol ilyen kételyek merültek fel, ezért a helyi szintű szabályozókkal is együtt kell működnünk, annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni az elvárásoknak. és hogy meg tudjuk vizsgálni az etikai szabályoknak való megfelelést. Megkérdeztek bennünket, hogy felvetjük-e a felveszük-e kapcsolatot a vállalatokkal, amelyek végrehajtották a klinikai kísérleteket, vagy sem. Ez valóban így van, ez az információk benne foglaltatik a dossziéinkban. Az EU-n kívüli és észak-amerikai klinikai kísérletek szabályszerűsége egyre több dossziéban felmerül, a legtöbb gyógyszerfejlesztés nemzetközi szintéren zajlik, határokon átnyúlóan, a nagyvállalatok a több-több orsz- egyre több országban akarják piacra dobni termékeiket, ez befolyásolja a mi munkánkat is. Korlátozott a szankciók mértéke, hiszen az Európán kívüli klinikai kísérletek kívül esnek az európai tagállamok közvetlen hatáján és az európai intézmények közvetlen hatáján, ezért az egyetlen szankciónk az, hogy visszautasítjuk a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet. Ez egy nagyon erős, ütőképes eszköz. Néha ehhez az eszközhöz kell folyamodnunk. Európában és az Európai Unión kívül is Ugyanakkor azonban az átláthatóság is egy nagyon erős eszköz, amely a kezünkben van, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az információs szintet növeljük az európai nyilvános értékelő jelentésben, annak érdekében, hogy világosá váljon, hogy mely területek az érzékenyek, és annak érdekében, hogy mi is lépni tudjunk annak érdekében, hogy a páciensek megfelelő védelemben részesüljenek. Ennek révén lehetőséget kapunk arra, hogy valamilyen módon feltárjuk a tényállást, anélkül, hogy a legsúlyosabb eszközhöz, a, a kérelem visszautasításához folyamodnánk. Tehát több esetben ezek a szankciók, amelyeket felsoroltam, érvényre jutottak. Úgy gondoljuk, hogy a szabályoknak való nem megfelelés nem függ össze feltétlenül a földrajzi adottságokkal, a földrajzi elhelyezkedése. Sok esetben Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ugyanúgy elbuknak a klinikai kísérletek ebből a szempontból, mint a fejlődő országokban. Emellett a fejlődő országokban végzett klinikai kísérletek esetében sokszor sokkal körüntekintőbben járnak el. Sok-sok fejlődő országban mindemellett megnövekedett a klinikai kísérletek száma, úgy gondolom nagyon óvatosan kell eljárnunk. Ez az egyik ok annak, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a különböző gyakorlati lépéseket, amelyeket felvázoltam, minél előbb megtegyük, annak érdekében, hogy továbbra is éberek maradjunk a konkrét klinikai kísérletek során ugyan nem láttunk súlyos szabálysértéseket eddig, de várhatóan sok-sok új szereplő lép színre, nagyon nagy a nyomás az érzékeny új szabályrendszeren, ezért úgy gondolom nagy valószínűséggel a jövőben a klinikai kísérletekben sokkal nagyobb nehézségekkel szembesülünk, mint eddig. Sok esetben a klinikai kísérleteket olyan cégek végzik a klinikai kísérleteket, akik nem folyamodtak még engedélyezési kérelemhez, és így tovább. Nagyon óvatosnak kell lennünk, tehát mindenképpen nagyon ébernek kell lennünk, fontos a kapacitások képítése és az erőforrások növelése is, és meg kell találnunk ennek a megfelelő forrását. Ami az adatbázist illeti, a gyakorlatilag ennek a jogalapja szilárd, az Európán kívüli klinikai kísérletek nem tartoznak a hatája alá, így ezekkel jelen pillanatban nem tudunk foglalkozni. Ugyanakkor nem csak gyermekgyógyászati kísérletek tartoznak ide, hanem más egyéb kísérletek is. Az idén bevezetünk egy szoftvert is, amelyel bevezethető az adatbázisba a klinikai kísérletek eredménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen úra. Bizottság nevében Svini úr, az EMA nevében úgy gondolom, hogy ez egy fontos vita volt, és sajnálhatjuk, hogy ennyire rövid idő maradt egy ilyen fontos témára a mai napon. Úgy gondolom, hogy mindenképpen folytatni fogjuk a vitát, ami az alacsony bérszintű országokban folytatott gyógyászati kísérleteket, gyógyszerkísérleteket illeti. Minden jót kívánok Önöknek a jövendőbeli munkához, a kollégáknak pedig jó ebédszünetet kívánok. 15 órakor találkozunk újra. Az első napi rendi pontunk akkor a transeurópai távközlési hálózatok és a 1336 per 97 per EK határozat kívül helyezése lesz.